Ok. Donc, si vous voulez bien, je vous propose de commencer. Parce... Akkor tehát kezdjük, ugyanis egész sok dolgunk van. Elnézést, mert itt nincs, nem tud itt lenni, ugyanis egy külföldi ülésen van. Akkor tehát kezdjük is. Méghozzá a napirenddel. Fogadjuk el a napirendet. De először azt javaslom, hogy szavazzuk meg, vagy nem, az ötös és a hatos nap, napirendi pontnak a későbbre vételét. A tolmácsok informálják a hallgatóságukat arról, hogy munkaügyi konfliktusban állnak a vezetőséggel, és mivel három hete nem történik előrelépés, így így fel kellett lépnünk, és azonban ezt az ülést nem érinti ez a fellépés, nagyon köszönjük a figyelmüket. Ami pedig a tolmácsolást illeti, mondja az elnök, minden nyelv elérhető a bolgár, a máltai, illetve a horvát nyelv kivételével. Tudják mindannyian, hogy a tolmácsok egyébként fellépésben vannak, már említettük is a múltkori AMP ülésen, hogy támogatjuk őket, támogatjuk a tolmácsokat, és a mai reggelnek a végén egyébként lesz, lesz is egy eszmecsere velük, de már most megközlöm nekik, hogy itt vannak és dolgoznak velünk, nekünk. Ami pedig az intézményközi tárgyalásokat illeti, tegnap este volt új háromoldalú egyeztetés a mutagén és rákelt anyagokról szóló irányelv témájában. Ezen az ülésen pedig a kérdéses pontokat sikerült lezárnunk a technikai csoportnak a kérdését, kérdéseit meg sikerült oldanunk, ami a dízel kipufogó gázokat illeti, ezekkel foglalkoztunk szinte végig a három oldalú egyeztetés során. Ne felejtsük el, hogy a mandátum egyértelmű, hogy a parlament egyértelmű mandátumot kapott a küszöbb értékek vonatkozásában, de nem akarok belemenni a technikai részletekbe. Az a lényeg, hogy nem tudtunk mindent lezárni, úgyhogy még mindig folynak a tárgyalások, és folytatódni fognak a tárgyalások. Az a bolgár elnökséggel még folytatjuk az egyeztetéseket. Ez lett volna a rákelt anyagokról szóló irányelv témája. Nem tudom, hogy itt van-e a jelentéstevőnk. Úgy látom, hogy igen, úgyhogy át is adom neki a szót. Nagyon köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak. Köszönöm az intenzív és jó munkát az iránymutatások témájában. Ahogyan önök is tudják, a bolgár elnökség nagyon proaktív volt, és a tanács alé tárta a jelentésünket. Sikerült egy lépést előre tennünk, és a parlament, valamint a tanács között együttműködésre jutni. Időközben pedig én és a titkárság találkoztunk az ECP-vel, az MCO-val és a bolgár elnökséggel, és a bolgár elnökség szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjában beszéltünk a témáról, és a végső tanács döntésről. A tanácsnak csak konzultálnia kell az Európai Parlamenttel, ennek ellenére a tanács nagyon nyitott volt, és a bizottság szintén nyitottságról tett bizonyságot. Az álláspontunk több elemét bevették a végső szövegbe, a korepertől már a már tanácsi szintre került a szöveg. Ez precedens teremt, és reméljük, hogy nagyon jó gyakorlat is lesz ez a jövőben. Az az EPCO Mm, tanács az iránymutatásokat most csütörtökön fogja elfogadni, tehát június 21-én, méghozzá az európai szemeszter részeként. Mit is értünk el? Számos javaslatunk megjelenik a végső szövegben. Ezek közül nem mindegyik annyira erős, mint amennyire szeretnénk, hogy erős legyen, viszont ennek ellenére ez egy hatalmas előrelépés. A végső, végső szöveg ben jelen van az álláspontunk. Egy pár pontot szeretnék ezek közül kiemelni. Először is 12-es preambulum bekezdés, rá módosítás, amely a tanács és a parlament szorosabb együttműködését tűzi ki, és kimondja, hogy az Európai Parlament és a tanács közötti együttműködés, főleg az iránymutatás főleg a foglalkoztatási iránymutatások területén, ez meg kell, hogy maradjon. Tehát nem annyira erős ez a javaslat, mint az eredeti javaslatunk, viszont ennek ellenére jó és erős iránymutatás, amely az együttműködést tovább folytatja a bolgár elnöksége alatt. A második pontunk pedig ötös iránymutatás, egyes bekezdés, a vállalkozás sokat támogatjuk, és kimondjuk hatos kiemtatásunkban pedig az oktatásra vonatkozó javaslataink jelennek meg, például az egész életen áttartó tanulás, az egyenlő mm, feltételek, bánásmód mindenki számára a korai, a, tanul, a kisgyermekkori tanulásban, illetve a munkaerőpiacnak való megfelelés. Negyedik pont, hatos iránymutatás, ötös megkezdés, nemek közötti fizetés különbségek. Természetesen ez sem annyira erős, mint amennyire mi szerettük volna, de már valódi előrelépést jelent. Ami pedig a munka, a magánélet közötti egyensúlyt illeti, ez is megjelenik a végső szövegben. A legfontosabb pedig számomra, és a legnehezebb is egyébként, az a nyugdíjaknak a kérdése. Nagyon sok eszmecserénk, eszmecserét folytattunk a tanácssal, illetve a bizottsággal, és sikerült is eredményre jutnunk. A javaslatunk értelmében a nyugdíjnak megfelelő bevételt kell, megfelelő jövedelmet kell mutatnia, és a nyugdíjas, nyugdíjkorhatára vonatkozó részek kikerültek a szövegből. Mondom is mindjárt, hogy ez hogy szerepel a szövegben. A megfelelő nyugdíjazási kor, amelyet, az, amelyet aktív időskori stratégiával kell kísérni. Nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönöm, mondja az elnök. Én is köszönöm a tájékoztatást. Egyébként lesznek majd vá- látogatóink, Milán asszony hívta meg őket, majd délután folyamán, illetve a délután velünk lesz Zsofroa Didier meghívásából a mm, gyengéllátók és vakok Provenci Uniójának képviselői, illetve 20 fognak Morán Sártyi asszony meghívásából itt lenni majd a mm, reggeli szekciónak a végén. Ennyi volt tehát az elnök közleménye, és akkor folytassuk is a hármas napi rendi ponttal, a munkavállalók és az önálló vállalkozók szociális védelemhez való hozzáférése, és 5 percre meg is adom a szót Carla Pereira asszonynak, aki a DG Ample mm, moderniz- szociális védelmezési osztályának vezetője. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy röviden ismertethetem a szociális védelemhez való hozzájárá, hozzáféréshez kapcsolatos ajánlásokat. A szociális méltányosság csomaggal kapcsolatban nyújtottuk ezt be idén márciusban, és reméljük, hogy választ adunk a szakbizottságuk és a parlament által felvetett néhány aggályra, amelyet az Szociális Jogok Európai Pilléréről szóló jelentésben vetettek fel. A parlament aláhúzta a megfelelő szociális védelem jelentőségét az különböző új munkavállalási formák esetében. Megpróbáltunk reagálni ezekre az aggályokra. Ez egyfajta testvér kezdeményezése a transzparenc és kiszámítható munkakörülményekkel kapcsolatos irányelvnek, amiről majd önök is még a mai nap során eh, fognak eszmét cserélni. Ez tehát egy folyamat volt. A tavalyi évben két szakaszos konzultációt bonyolítottunk le a szociális partnerekkel, volt egy nyilvános konzultáció is, ugyancsak tavaly, és az ajánlások reményeink szerint tükrözik az érintettek aggájait, akik ugye velünk kapcsolatban álltak. Az ajánlások két fontos célt követnek, hogyha ezeket most összefoglalhatom. Először is a szociális védelmet ki kell terjeszteni azokra, akik a munkaerőpiacon dolgoznak, de az érvényes szerződéseik alapján nem férnek hozzá a szociális védelemhez, tehát táppénzhez, munkanélküli járulékhoz, nyugdíjhoz, vagy gyermekgondozási támogatáshoz, egyebekhez és ezzel természetesen azt is biztosítani akarjuk, hogy a szociális védelem rendszere fenntartható maradjon országainkban, ugyanis látnunk kell, hogy egyre többen dolgoznak új fajta munkaformákban, és így módon nem tartoznak a társadalombiztosítási rendszerek alá. Ez persze megkérdőjelezi az egész rendszer finanszírozhatóságát is. A szerződés 153. illetve 352. cikke az alapja az ajánlásainknak. Eleget teszünk a szubszidiaritás követelményének, amely eh, szintén a szerződés alapján nagyon eh, fontos. A szociális védelem rendszerét a tagállamok alak alakítják ki, ezért az ajánlásainkban nem teszünk javaslatokat, például arra, hogy hogyan finanszírozzák ezeket a rendszereket, hogy a tagállamok ezt a, olyan tervezzék meg. A tagállamok ki kell, hogy alakítsák a rendszert, és mi csak arról szólunk, hogy milyen szintű kell, hogy legyen ez a védelem. Ezek tehát a legfontosabb elemek, ezen a területen, amelyekről tehát a tagállamok döntenek, mert ők rendelkeznek hatáskörrel ezen a területen. Ami az anyagi hatályt illeti hat területre terjednek ki az ajánlások. Táppénz, anyasági és apasági vagy szülői támogatások, munkanélküli támogatások, nyugdíjak, azután munkahelyi balesetek elleni biztonság és a rokansági támogatás. Az összes munkavállalóra és önfoglalkoztatóra kiterjednek az ajánlások ajánlásaink. Négy fontos eleme van az ajánlásoknak. Felhívjuk a tagállamokat arra, hogy kötelező eh, eh, szociális biztonságot garantáljanak az előbb felsorolt területeken dolgozó minden munkavállalónak. És felhívják, felhívjuk a tagállamokat arra, hogy kötelezően terjesszék eh, ezt ki az önfoglalkoztatókra is, kivéve a munkanélküli támogatást, ahol is, ahol önkéntesen dönthetnek a tagállamok, hogy ezt biztosítják-e szabad foglalkozások számára, vagy sem. Azt is biztosítani kell, hogy a jogok, jogosítványok, amelyeket megszerezze valaki, hordozhatók legyenek, tehát a hordozhatóság is része a szociális védelemhez fűződő jogoknak valamint azok a szabályok, amelyek jelenleg szabályozzák a szociális védelemmel kapcsolatos jogosultságokat, ezeket úgy kell kialakítani, hogy ne akadályozzák az új típusú munkaformákat. Végül transzparencia, Biztosítani kell, hogy elég információ álljon a polgárok rendelkezésére, a kötelezettségeikről és a jogaikról a szociális védelem területén. Még persze sok részletre is ki tudnék térni, de azt hiszem, hogy az öt percemet már kitöltöttem. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm a néppárt részéről Béker úr fog felszólalni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a bizottság képviselőjének a szóbeli kérdést. A néppárt még két plusz kérdést is szeretne javasolni. Az egyikben a következőről lenne szó. Tekintettel arra, hogy a javaslat különösen érinti a mikrovállalkozásokat és a KKV-kat. Hogyan kívánja biztosítani a bizottság azt, hogy az ajánlások nem támasztanak aránytalan terheket az ő számukra? A hatásvizsgálatban a bizottság kimondja, hogy az új javaslat elsősorban a mikrovállalkozásokat és a KKV-kat érinti, ezért akarjuk feltenni ezt a kérdést. Második, a javaslat figyelembe vesz-e e, különbözőségeket a e, tagállamok e, társ szociális biztonsági rendszereiben. Szerintünk ez is egy nagyon releváns pont ahhoz, hogy teljes körű képet kapjunk. És ennek a kérdések másik része volt, hogy mennyire fenntarthatóak ezek a rendszerek. A következő a szociális jogok kérdése, ez nagyon átfogó a szóbeli e, kérdés e, kapcsán. Itt az állásfoglalásra való hivatkozást e, ki kell törölni, hiszen hogyha már a szociális jogok pilléréről beszélünk, akkor fogyottá válik ez a hivatkozás. Írtuk. Köszönöm a szocialistákkal Sergio Guterres Prieto képviselő. Hey, muchas gracias también. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is a válaszokat, amiket az előbb foglalt össze a bizottság. Tisztában kell lennünk arral, hogy, azzal, hogy ez az Európai Unió jövője szempontjából különösen fontos kérdés. Hiszen arról van szó, hogy hogyan történik a gazdagság újraelosztása, hogyan tudunk megtartani egy olyan nagyon fontos elemek, amik megkülönböztet minket a világ többi részétől, ez pedig a mi szociális modellünk Azaz azt a gazdagságot, amit felhalmoztunk, ezzel az egyenlőtlenségeket kell csökkenteni a társadalomban. És láttuk az elmúlt években a gazdasági válság során, hogy egyre inkább nőtt a szakadék a szegények és a gazdagok között. Ennek pedig két fő oka van. Először is a munkahelyek egyre kevésbé biztonságosak, vagy jó minőségűek. Sokan elvesztették a munkahelyüket a válság során és annak következtében, és ez igaz minden európai országra az újra elosztás, a szociális védelem is csorbult és romlott a válság következtében, és az európai polgárok továbbra is nagyon fontos, hogy hozzáférjenek a szociális rendszerhez, és megmaradjon az egyenlőség felé irányuló újraelosztás. Az EU-ban az állam és kormányfők, a parlament, a bizottság tavaly Göteborgban a csúcs találkozón elértek egy kompromisszumot a szociális jogokkal kapcsolatban. Ez egy általános védelmet kell, hogy nyújtson minden munkavállalók. Nem szabad, hogy ez csak szavak szintjén legyen meg, hanem a gyakorlatban is ezt át kell ültetni, meg kell valósítani a gyakorlatban amiben megegyezés történt, és a politikai akaratot kell mögé tenni. Az Európai Bizottság még már 26 évvel ezelőtt elkezdte az ajánlásokat kidolgozni a tagállamok számára, és 26 év után is még várjunk el azt, hogy megalkossanak egy megfelelő rendszert, megalkossunk európai szinten egy megfelelő rendszert egyfajta szociális minimum standardet kell biztosítani az egész Európai Unióban, ez vonatkozzon a munkahelyek minőségére, a szociális védelemre. Itt egyszerűen arról van szó, hogy jelezni kell a polgárok felé, hogy igenis van remény, akik nagyon sokat szenvedtek a gazdasági válság során, érezzék, hogy politikai erkölcsi felelősségünk az, hogy a jövőben javuljon a, a helyzetük. Ezért hát támogatjuk a bizottság szövegét, és nem értünk egyet a néppárttal, hogy most itt új kérdések feltételével próbáljuk meg ennek a, ezt a tervezetet csorbítani, a politikai hatókörét lerontani, Inkább arra kellene törekednünk, hogy nagyon erőteljes határozott megfogalmazással egy igazságosabb társadalom felé mozduljunk el, ahol mindenkinek azonos lehetőségei vannak. McIntyre asszony a kolléganőm Jerich Jáneszkani nem tud itt lenni, őt helyettesítem. Az ECR eh, frakció szeretné, hogyha ki még két fontos eh, szempont tükröződne abban a kérdésben, amit majd felteszünk a bizottságnak. A tanácsi ajánlások, a e, szociális védelemhez való hozzáférés e, munkavállalók és önfoglalkoztatók számára azzal kezdi, hogy a tagállamok azok, amelyeknek biztosítani kell az önfoglalkoztatók és az új e, munka végzési formákban dolgozók számára a szociális védelmet. Ezek a rendszerek különbözőek az EU-ban, eltérőek a tagállami hagyományok, politikai preferenciák. Éppen ezért a sokszínűség értékét el kell ismernünk, hiszen ez segít a vállalatoknak abban, hogy folyamatosan tudjanak alkalmazkodni a változó gazdasági körülményekhez és ez a sok színűség biztosítja a munkaszerződések számos formájának a létezését. Tagállamok hatáskörében kell, hogy maradjon a döntési kompetencia, és a bizottságnak el kell gondolkozni azon, hogy a különböző foglalkoztatási formák nagyon heterogének a tagállamok. Nem tudom, hogy ezt valóban pozitívan gondolkozik -e ezen a bizottság. Merci pour euh, e. Köszönöm de részére nem látom kávés van urat, nem tudom, hogy valaki szeretne helyette felszólalni. Hogyha nem, akkor a GUE részéről Verik úr, ő sincs itt, rendben, akkor az Döldek részéről Jean Lambert, ő sincs itt, FDD, Laura Agel, szintén nincs itt, ENF, Milan, asszony, vagy Márten úr, Elnézést, Milen, az, hogy nincs itt, a reptéről éppen tart befelé, de dugóban van. Rendben, köszönöm. Akkor tehát körbe, körbejártuk ezt a kérdést, majd uh, itt a szakbizottságban július 11-én vagy 12-én fogunk szavazni, és ha minden igaz, akkor a plenárison, de ez még nem biztos, de ha minden igaz, akkor még idén szeptemberben a plenárison fogunk erről szavazni. Ennyi lett volna. Kettő-három perccel előbb járunk, úgyhogy ha a bizottság szeretne felszólalni, akkor nagyon röviden ezt megteheti. 9 óra kor ugyanis már szavazni fogunk. Well, first, first of all... Mindenek előtt szeretném megköszönni a szakbizottságnak, hogy ilyen érdeklődést mutatnak az ajánlások felé. Elnézést, de mindenkit kérek, hogy figyeljünk a bizottság válaszaira. Kérem. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a szakbizottságnak, um, hogy ilyen érdeklődést mutatnak az ajánlások iránt. Nyilvánvaló, hogy uh, a tanácsban folytatódnak az egyeztetések, és a parlament uh, hozzájárulása, inputjai rendkívül értékesek számunkra. Ami a kérdéseket illeti, a bizottság nagy örömmel válaszolja meg majd később a parlament kérdéseit. Látjuk azt, hogy a tagállamok közötti különbözőségek, a rendszereik közötti különbözőségek értéket jelentenek az EU számára, és reméljük, hogy az ajánlások eh, segítik ezt a sokszínűséget. Ugyanakkor azonban azt is biztosítani kell, hogy az EU-ban minden tagállamban mindenkinek ugyanolyan lehetősége van arra, hogy megkapja a szociális védelmet. Reméljük, hogy önök is úgy ítélik meg, hogy az, ahogyan finanszírozzák ezeket a rendszereket, ahogy megszervezik a szociális védelem rendszerét, ez a, valóban a tagállamok ügye. A tagállamok, amikor alkalmazzák az ajánlásokat, akkor erről saját maguk döntenek. Köszönöm. Kettő-három percet még várunk, és utána elkezdjük a szavazást. Ok, donc en termes de, de procédure pour... Akkor tehát kezdjük először is a három oldalú egyeztetése vonatkozó megbizatás 2019. évi költségvetés. Kérek mindenkit. Fontos a téma, tehát először a 2019. évi költségvetés, a három oldalú egyeztetése vonatkozó megbizatás, aztán fogunk még egyszer szavazni. Az ötös és a hatos napi rendi pontról nem fogunk szavazni, illetve azt fogjuk megszavazni, hogy levegyük-e a napirendről az ötös és a hatos napi rendi pontot. Elektronikusan fogunk szavazni. És utána majd az eredmény értelmében vagy folytatjuk a szavazást, vagy nem. Így fogunk tehát eljárni. Még várom, hogy mindenki helyet foglaljon. Mindenki megkeresse a szavazókártyáját, beletegye a kis masinába. És ha meg vagyunk, akkor kezdjük is. Tehát 2019. évi költségvetés, a három oldalú egyeztetése vonatkozó megbízatás, erről szavazunk. Regner asszony. Egy kérdésem van, hogy pontosítsuk mindazt, ami elhangzott miről szavazunk konkrétan, és mi a kérdés. Tehát melyik az a vélemény, amiről szavazunk, és mi a kérdés pontosan. Mert nagyon fontos, hogy hogy van megfogalmazva a kérdés. Donc premier, mais ça je pense que ça ne pose aucun problème. Semmi probléma, tehát a költségvetési szövegről fogunk szavazni, és utána lesz még egy szavazás, arról fogunk szavazni, pár frakció szerette volna, hogyha a napirendről levennénk az ötös és a hatos napirendi pontot, arról fogunk szavazni, hogy levegyük-e, vagy ne vegyük el a napirendről az ötös és a hatos pontot. Ha valaki igennel szavaz, akkor azt mondja, hogy igen, támogatom, hogy levegyük a napirendi pontról, napirendről ezeket a pontokat. Ha valaki nemmel szavaz, akkor ez azt jelenti, hogy szeretné, hogyha megmaradnának ezek a napirendi pontok a napirenden és hogyha ők vannak többségben, akkor szavazunk erről is. Egyértelmű? Nem. Nem egyértelmű. Mit lesznek a következmények? Mi azt szeretnénk, hogy plenárisra menne ez a két kérdés. Így van, hogyha azt szavazzuk meg, hogy ne, hogy, hogy levegyük a napirendi, napirendek közül, akkor nem kerül el a plenáris elé. Igen, tehát szavazni kell. Persze. Hogyha levesszük a napirendi pontról, akkor az, napirendekről, akkor az nincs a napirenden. Elnök úr, szerintem fontos, hogy mindenki figyeljen, persze az első szavazás nem mindenki úgy szavaz, ahol, ahogy akar, de a második szavazás az egy eljárási szavazás lesz tulajdonképpen. A formáról és nem a tartalomról fogunk így véleményt nyilvánítani egy eljárási formáról való szavazás viszont tartalmi problémákhoz vezethet. Ugyanis, hogyha levesszük a napirendről ezt a két napirendi pontot, akkor ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy kinek mi a véleménye a szövegről, így a képviselőket megfosztjuk az elidegenítetetlen joguktól, attól a joguktól, hogy módosítsák a szöveget. Mindegy, hogy ki milyen nemzeti delegációhoz tartozik, mindegy, hogy milyen frakcióhoz tartozik a képviselő, valamit mindenképpen meg kell neki hagyni, a parlamenti funkcióját. Ezt nem vehetjük el tőle, nem vehetjük el azt a lehetőséget, hogy módosítsa szakbizottságban vagy plenárison a szöveget, amelyet eléjük, elé tárunk. Hogyha ezt a lehetőséget elvesszük tőlük, akkor már nem vagyunk képviselők. Vagyis, hogyha levesszük a napirendről ezt a két pontot, az azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy támogatjuk-e ezt a két kérdést vagy sem, megfosztjuk a képviselőket a módosítási lehetőségeiktől. Mindjárt befejezem, elnök úr, csak szerintem fontos, hogy értsük, hogy miről van itt szó. Akik szeretnék a képviselőktől elvenni a módosítási jogukat, Hát erre nincs semmiféle okuk. Hogyha azt gondolják, hogy ők vannak többen, akkor miért is veszük el a szerintük kisebbségben lévő képviselőtől azt a jogot, hogy módosítsanak, hogy szavazzanak. Strasbourgban is erről vitáztunk múlt héten. Kérem, nézzük meg, hogy mi itt a kihívás, mi itt a tét, ne menjünk bele a részletekbe, mert akkor még 10 órára sem kezdjük el a szavazást. De hát van időnk, elnök úr. Nem, nagyon sok napi rendi pontunk van, úgyhogy javaslom, hogy haladjunk előre. Nagyon egyértelmű ez az eljárási szavazás. Először a költségvetésről szavazunk. Egyes módosító. Igen. Mellette, ellene. Elutasítva. Kettes módosító, itt kettő rész van. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. B. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. C. Kompromisszum Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 17-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 18-as el velük, 19-esnek a második részéről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 20-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös módosító, mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadva. 26-os módosító, illetve a 25-öset ellenőrizzük. Euh, les votes sont ouverts. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-19 arányban. 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es módosító, kettő részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 28-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 29-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig elektronikusan szavazunk az egész módosított szövegről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37 mellette, 7 ellene, 3 tartózkodás arányban. Gratulálok a jelentéstevőnek. És akkor most eljárási szavazás következik. Akkor nagyon pontosan elmondom, hogy van egy ötös és hatos napi rendi pont, és vannak olyan frakciók, amelyek szeretnék, hogyha az ötös és hatos napi rendi pontokat levennénk a napi rendről. Itt most tehát arról szavazunk elektronikusan, hogy ki az, aki támogatja ezeknek a napirendi pontoknak a levételét a napirendről, és ki az, aki ezt nem támogatja, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Úgy látom, hogy marad akkor a napi rend úgy, ahogy van. Donc, le premier vote, c'est... Az első szavazás, tehát uh, kiküldetés, járművezető kiküldetése itt is nagyon egyértelmű szeretnék lenni, vannak olyan módosító, amelyeket benyújtottunk, és amelyeket a Trantok Bizottság átvett, tehát azokat nem kell újra tárgyalnunk itt, és vannak olyan módosítók, amelyeket kompromisszumokba vett be a Trantok Bizottság, tehát itt sem kell ezekről újra vélemény nyilvánítanunk, viszont vannak olyan módosítók, amelyek nem kerültek bele a szövegbe, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 41-43-as módosító. Ezekről fogunk tehát elektronikusan szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A többség 29-18 arányban elfogadta. És akkor jön a második szavazásunk. méghozzá a vezetési idő, driving time, ugyanígy szavazunk tehát. Vannak olyan módosítók, amelyeket beépítettek a szövegbe, vannak, amelyek a kompromisszumokban vannak, Úgyhogy most a 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28-as módosítókról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32-16 arányban elfogadtuk. Nagyon köszönöm, ezzel le is zártuk a szavazást. Folytatjuk a hetes napi rendi ponttal. Donc c'est le rapport de Monsieur Calvé. Calvé úr jelentése. Kettő-három percet várok, amíg mindenki távozik. Csendben. Ok. S'il vous plaît, merci pour... Kérem, aki éppen távozik, azt tegye azt csendben. Akkor tehát hetes napi rendi pont, az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek. Hát is adom a szót az előadónak, Kávésombon úrnak. Gracias, señor presidente. Estimados colegas. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák. Tisztelt árnyék előadók. Egy teljesen általános prezentációval szeretném elmondani álláspontomat bemutatni azt, amit kidolgoztam egy olyan fontos kérdésről, ami az Európai Unióban a munkakörülmények átláthatóságáról és megbízhatóságáról szól, kiszámíthatóságáról. A jelentés, amely önök előtt van, és amelyekhez a módosító indítványokat már benyújtották, tulajdonképpen egy első tervezet csak. Ezen még az önök segítségével javíthatunk. A szempont tulajdonképpen azt jelenti, hogy három nagy célt határoznék meg – és a bizottság három nagy célját érintem. Az első fontos cél az az, hogy az első fontos elem, hogy lénye, létezik egyáltalán ez a javaslat, és hogy mindannyian foglalkoznunk kell vele. Nos, ez azt jelenti számomra, hogy jó lenne, hogyha igyekeznénk én magam igen rugalmas próbálok lenni. Nem szeretnék ideológiákba bonyolódni, hiszen eh, fontos maga ez az irányelv Európának a választások szempontjából. Ez egy mindent érintő terület. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb eh, eredmény Göteborgat követően az új szociális pillér óta. Ha sikerül a javaslatot elfogadtatni és végrehajtani, akkor legalábbis egyfajta minimális struktúra lesz az európai munkavállalók számára. A legfontosabb azonban az, hogy ebben a szakaszban, hogy meghallgassam önöket, a mondandójukat. A kiinduló pontunk az, hogy a minimális jogok számára a mm, kereteket kell meghatároznunk, amely minden állampolgára vonatkozik, akár még most lépnek be a munkaerőpiacra, akár most vannak ott, vagy már kiléptek, és mindennek kihatása van a munkavállalói életükre és a koruktól függetlenül is. Minden munkavállalóra vonatkozik ez tehát. Egy dolog talán még nem annyira világos, de mégis fontos. Arról van szó, hogy az azonos feltételeket tudjunk mindenki számára megtalálni a belső piacon belül. Az azonos feltételek a belső piac részévé kell, hogy váljanak. Azt hiszem, hogy pillanatnyilag igazságtalanul támadják a mobilitást. Hiszen én úgy gondolom, hogy ha a mobilitás ellen akarunk harcolni, akkor akkor tulajdonképpen a különböző béreket, fizetéseket erősítjük meg, ha fellépünk a mobilitás ellen, akkor az nem azt jelenti, hogy igazságtalannak kell lenni. Azok, akik lemaradnak eh, a munkafeltételekben például, azokat segíteni kell, hogy be tudják hozni. Ők is erre a magasabb szintre ér, eh, érjenek. Játékszabályokra van szükség. Diszkrimi, diszkriminációmentes szabályokra. Minden tagállamnak biztosítania kell aztán azt, hogy mindezek a szabályok érvényesüljenek is. A munkavállalói jogokat azonban nem szabad kockáztatnunk. Közös alapokra van szükség nyilvánvalóan. Ez fontos. Nagyon fontos, hogy viszonylag elfogadható, jó alapokat tudjunk megállapítani, amelyben figyelembe tudjuk venni a különböző pénzügyi körülményeket, érett körülményeket, erőpiaci körülményeket, mindent. Hogyha ezeket az alapokat meghatároztuk, hogyha az alapvető jogok minden európai állampolgár számára meghatározásra kerülnek, akkor a dolog működni tud. A szubszidiaritás ez nem érinti, de a döntések decentralizációja is érvényesülhet. Egészen más Spanyolországban a munka, mint Turkuban. Turkuban például és úgy gondolom, hogy a, a, a speciális, a konkrét vagy a, a különleges dolgokat helyszínen kell eldönteni, de az alapvető keretekben meg kell tudnunk határozni. Megvan tehát az akarat, megvan a szándék, és hogyha sikerül mindenki számára az új, újonnan megjelent foglalkoztatási formákra is eh, ilyen kereteket meghatározni, akkor biztosítható az is, hogy a technológia fejlőd, gyors fejlődése miatt már csak a későbbiekben megjelenő munkahelyekre is ugyanezek vonatkozhassanak. Munkavállalók számára fontosak ezek a lehetőségek, de nem akarunk egy listát a különböző foglalkoztatási formáknak a listáját. A bizottság csak egy általános leírást ad új foglalkoztatási viszonyok. De ha de facto például egy kiszolgáltatottság vagy függőség van a munkaszervezettel kapcsolatban, a munkaidőre vonatkozóan, nos, ilyen, ezeknél a feltételeknél kell, hogy a jog legyen az irányadó. Egy területen talán kevésbé leszek rugalmas. Akkor, hogyha a munkavállalók ezeket az új foglalkoztatási formákat, vagy a jövőbeni foglalkoztatási formákat még nem is látják, és hogyha ezeket nem tudjuk az irányelvbe bevenni, akkor, akkor nem fogom aláírni a javaslatot. Ez az, az, ez az a rész, ahol nem fogok semmiféle rugalmasságot mutatni, mert ez a célok egyike. Azt, hogy ezt hogyan fogalmazzuk meg, és hogyan valósítjuk meg, arról majd tárgyalni kell. Nos, ez, amit önöknek eh, elküldtem, és amióta Beterjesztettem a javaslatot, azóta sok országban is jártam. Talán a legfontosabbat még el, van időm elmondani, hogy senki és semmi nem gátolja, hogy ezt elindítsuk. Valóban mindenkivel, mindenki jó szándékkal próbál együttműködni. Csak így lehet valamit elérnünk. De ha az első tervezetet tervezetben is van, első tervezethez is vannak módosítók, akkor azokat természetesen rugalmasan be is fogom venni. Mindaz, amit önök elmondanak, amit önöktől kapok, az fontos lesz. Három tengely van, egyrészt a munkavállalói jogok, ezen nyilvánvalóan lehet még javítani Tárgyalni lehet, rugalmasnak lehet lenni, meg fogjuk találni ezen a területen az egyensúlyt, tehát a jogoknál. A második az információs jogok, itt ugyanarról van szó, és aztán a végrehajtás. A végrehajtásnál keményen kell, hogy dolgozzunk. Annak érdekében, hogy az egyensúlyt meg tudjuk tartani, megtaláljuk. A szubszidiaritás az egyik oldalon, és a, a másik oldalon pedig az áll, hogy Európának mégiscsak közös kereteket kell meghatároznia. Látok egy jelentős problémát itt, küzdködöm is vele, ez pedig a definíció. De, mint mondtam, ez az, amin még dolgozunk, sok minden lehetséges. Ami fontos, hogy ne jogalkotásra, jogrendszerekre, vagy kollektív tárgyalásokat korlátozó törvényekre jussunk. Nem, abszolút nem. A hatály az attól függ, hogy mi, le, mi lesz a definíció, és aztán, hogy milyen a, az, az átültetés. Köszönöm szépen, a tanácsnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, előadó, kedves kollégák! Köszönöm én is először is az eddigi munkát, és eh, a, nagyon alaposan megnéztem én is a jelentés tervezetet, szívből köszönöm az előadónak. Az alapvető irány nem módosult. Számomra árnyék előadóként vitathatatlan, és nagyon fontos az, hogy jogalkotóként reagáljunk azokra az alapvető változásokra, amelyek az munkaerőpiacon az elmúlt 25 évben már megfigyelhetők voltak. Nem csak egyes nemzeti munkaerőpiacról van szó, hanem az európai munkaerőpiacról általában. Nekünk jogalkotóként nem szabad elmenni az ilyen alapvető változások ellen, amelyek nagyon gyakran a munkavállalók kárára jelentek meg. Úgyhogy az alapelv szerintem is az, hogy az irányelv tervezet megfelelő irányba megy. Ugyanakkor szeretnék néhány dolgot érinteni, megemlíteni, aminél kicsit bizonytalan vagyok. Mert nem tudom, hogy ez is a helyes iránye, vagy pedig problémát okozunk magunknak. Az első a jogi hatás a, a munkavállaló fogalmának meghatározása, és hogy ennek milyen következményei lesznek. Eddig még senki nem tudott jogilag hatályos választ adni arra, hogy ezt a fogalmat hogyan lehet jogilag alkalmazni, és ennek milyen hatásai lesznek a munkavállaló fogalmának polgári jogi definíciójára például az NSZK-ban. Aztán Németországban van az úgynevezett üzemi alkotmánytörvény, amiben a munkavállaló fogalmát ettől eltérően határozzuk meg. Tehát mi lenne a kölcsönhatás, hol mi mit vált ki? Erre vonatkozóan még senki nem volt képes arra, hogy érvényes választ adjon. Úgyhogy szakszervezeti háttereből adódóan ezt nagyon fontosnak tartom. Nem lehet úgy gondolom, hogy beleszaladni itt a késbe. A második dolog, ami szerintem még szintén fontos, a következő. A lista bővítésénél, az információs jogok listájának bővítésénél, ez ugye minden munkavállaló joga. Vitathatatlan számomra az, hogy igenis erre szükség van erre a bővítésre, például a, a próbaidő hossza, a túlórák lehetősége, annak a javadalmazása vagy nem javadalmazása. Nagyon szom, elszomorít az, hogy törvényileg kell a norma szintet meghatározni. Ha megnézzük ezt a listát, ezt a katalógust, akkor valóban érdemes azt mondani, hogy, illetve meg kell gondolni, hogy azt mondjuk, hogy keményen az első naptól mindent érvényesítsünk, vagy pedig, hogy tegyünk különbséget, hogy vannak alapvető információk, javadalmazás, túlóra, stb. bármi lehet, hogy ezekre vonatkozó információt az első pillanattól fogva biztosítsák, és aztán a többinél már árnyaltabban azt mondjuk, hogy bizonyos időn belül lehet majd pótolni. Ez egy kérdés amit majd úgy gondolom a tárgyalások során tisztáznunk kell. De szeretném elmondani, hogy az alapvető irány, tehát a lista bővítése számomra vitathatatlan, nagyon jó, és a kérdés csak az, hogy hogyan fogjuk szervezés szempontjából megoldani. De biztos vagyok abban, hogy kompromisszumokra lesz mód. Ami pedig eh, a jogi feltételezéseket illeti. Nos, ami nekem szimpatikus, az az, hogy mi van akkor, hogyha a részfoglalkoztatást elfogadnék, de nem az első naptól van a, a szabvány arra meghatározva. Akkor itt a jogi feltételezés micsoda? a határozatlan idejű teljes foglalkoztatás, vagy micsoda? Szóval ez számomra még nem egészen világos, sok minden van ezzel kapcsolatban. Biztos vagyok abban, hogy a nemzeti jogok tükrében is ezt még végig kell gondolni. És még egy gondolat, ami szintén fontos, az irányelven a szociális partnerek jelentőségét is ki kell domborítsuk. Nem szabad, hogy azt mondjuk, hogy a hatályos kollektív szerződéseket eh, az irányelvel egyszerűen csak kiiktatják. Nem fontos, hogy mindaz, amit a szociális partnerek megállapodnak, az a legfontosabb, hiszen ők tudják, hogy miről van szó. Amit mi itt csinálunk, az csak segít segítő megoldás lehet. Ezt úgy gondolom az irányelven egyértelműen ki kell tudnunk fejezni. Javi López. Köszönöm, Hevi Lopez az SZND részéről. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az előadó munkáját. Az elmúlt hetekben, hónapokban sokat dolgozott ezen a rendkívül fontos kérdésem. Egyet is értünk azzal a menetrenddel, amit ő vázolt. Persze még ebben a, a ciklusban el kell fogadjuk, hogy törvényi intézkedések. Ez egy olyan törvényi intézkedés, amely a szociális jogokat erősíti. Szükség is van erre a minimális keretre az Európai Uniós munkakörülményekre vonatkozóan. Az elmúlt 15 évben Európa a munkafeltételekről nem hozott jogszabályt. És másrészt az is fontos, hogy igazodjunk azokhoz a módosulásokhoz, amelyek a munkaerőpiacon megfigyelhetők. A munkakörülmények gyakran már teljesen összemosodnak, nem lehet megkülöníteni, hogy ki a munkáltató és ki az alkalmazott. Aztán vannak jogok, amiket tiszteletben kell tartani, vannak kollektív szerződések, úgyhogy mindenképpen ki kell használni azt a lehetőséget, hogy a módosításokat érvényesítsük, és az új feltételeknek meg tudjunk felelni. Néhány szemponttal kapcsolatban részletkérdéssel nézzük a pozitívumokat, amit az előadó javaslata tartalmaz. Aztán néhány olyan elemet, amiről úgy gondolom, hogy még eh, amiről beszélnünk kellene a következő hetekben. Jónak tartom hogy a szociális pillér erősödik ezzel a javaslattal. A társadalombiztosítási tájékoztatás, a kötelező regisztráció, vagy regiszter, ez is pozitívum véleményünk szerint. A nulla órás szerződésekkel kapcsolatban viszont úgy, mondom, úgy gondolom sokkal határozottabban kell az álláspontunkat megfogalmazni, és, bizonyos, és a tagállamokban biztosított munkakörülményekkel kapcsolatban is ugyanez a helyzet. Javítani kell, és ugyanez vonatkozik az információra is, a tájékoztatása írásos vagy online tájékoztatása egyaránt. Párhuzamos foglalkoztatási viszonyokat is említik, és hangsúlyozza a javaslat, úgy gondolom hangsúlyozni kell a szociális partnereket és a szerepüket. Ezek azok az elemek, amelyeket ki kell emelnünk pozitívumként. Aztán lesz vita is néhány epp a kollega, az epp kollega által elmondottakból nagyon sokat én magam is tudok támogatni. A vitában nyilvánvalóan központi jelentőséget kap a definíció. Miért kell európai meghatározás? Először is van már a munkavállalóra vonatkozó európai meghatározás az Európai Bíróság gyakorlatában. Ezt nem kell újra kitalálnunk. Az európai jogalkotás már meghatározta, hogy mi az a munkavállaló. Tehát az, az Európai Bíróságnak a határozatán keresztül. Az irányelvben mit akarunk? A munkaviszonyokat próbáljuk szabályozni, és a az irányelv hatája attól függ, hogy mi a definíció. A, és a jogbiztonság. Mekkora jog, jogbiztonságot akarunk, kit akarunk lefedni, és milyen érvényesítési képességet akarunk származtatni a, az irányelvből. Tehát nem a definíció a lényeg, hanem az, hogy kire vonatkozik, milyen jogbiztonságot akarunk, és mennyire legyen erős a végrehajtás. Ezt kell szabályozni. A nemzeti rendelkezésekben is vannak definíciók, azok pedig nem fognak megváltozni. És mint mondtam, európai de- definíció is van már arra, hogy mi a munkavállaló. Hadd fűzzem még a következőt hozzá. Úgy gondoljuk, hogy nem lenne jó kivételeket meghatározni, vagy különbséget tenni az állami munkáltató és a magánmunkáltató között a minimális jogokat össze kell kapcsoljuk. Úgy gondolom továbbá, hogy a határozott szer, idős szerződéseket meg kell említeni, a kollektív szerződéseket, hiszen ez a munkavállalók, munkáltatók viszonyában rendkívül fontos elem, ez már ugyan elhangzott. Az alkalmazást pedig különösen fontosnak kell tekintenünk, mert ezen múlik minden. Ez lesz a mértékadó. Meghatározhatunk bármit, ha nem valósítják meg, akkor nem értünk el semmit. Köszönöm szépen, McIntyre asszony. Uh, thank you, Chair. first... Köszönöm, elnök úr. És mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak a nagyon átfogó jelentés tervezetért. Nyilvánvaló, nagyon fontos a feladatunk ezzel a dossziéval kapcsolatban. Nagyon lényeges, hogy egyensúlyt teremtsünk a munkavállalói jogok védelme, illetve a megfelelő rugalmasság biztosítási között, hogy a vállalkozások tudják folytatni a munkájukat, és hogy az irányelv hatály alatt maradjunk, és azt próbáljuk biztosítani, amit, hogy elérjük az irányelv céljait. Számomra a legfontosabb az, hogy a szakbizottság jelentése és a módosító indítványok eh, illeszkedjenek a javaslat eredeti céljaihoz, ami pedig az, hogy hozzunk létre minimum jogokat, eh, átláthatóságot és kiszámíthatóságot teremtsünk a tagállamokban a eh, munka tekintetében. Nekünk, mint társ jogalkotónak biztosítani kell, hogy ezek minimum jogok, amiket az irányelv tartalmaz, és a tagállamoknak kell átültetni a részletes szabályokat, eh, ahogyan az legjobban illeszkedik a saját belső jogukba kulcsfontosságú, hogy ne mm, akarjunk túl széles, átfogó, preskriptív szabályozást megalkotni. Nyilvánvalóan minimum standardekre szükség van, de biztosítani kell a kellő rugalmasságot, hogy a tagállamok azután a követelményeket össze tudják illeszteni a már náluk létező szokásokkal, hagyományokkal. Svédország tulajdonképpen sárga kártyát mutatott fel a dossziével kapcsolatban, kifogásaik vannak, és itt nem csak arról van szó, hogy egyik oldalon ott vannak a munkadók, másik oldalon a munkavállalók, a szakszervezeteket is ugyanígy érinti ez a kérdés. Hagy mondjak eh, néhány kérdést. A próbaidő. Itt a bizottság szándék az volt, hogy biztosítsuk, hogy amikor valaki egy eh, új eh, pozícióba kerül, ne kerüljön azért hosszú ideig bizonytalan státuszba vagy helyzetbe a munkavállaló. Az Egyesült Királyságban és Írországban az ilyen védelem, kapcsolódik a folyamatos munkaviszony hosszához is. Tehát nem korlátozzuk azt, hogy a tagállamok a jogosultságot szerző időtartam hosszát saját maguk határozzák meg. Egy másik példa. Olyan körülmények, mikor eh, például a munkavállaló eh, nem elégedett a próbaidőszak eh, munkakörülményeivel, és második esélyt ad neki a munkadó, ezt ki meg akarja hosszabbítani, és ezt választhassa a munkadó, hogyha úgy érzi, hogy ez neki is érdeke. Ezt az irányelvet tehát nem arra használjuk, hogy előírjuk a tagállamoknak, hogy mit csináljanak, hanem csak a minimum standardeket, a kereteket teremtsük meg, és közben tartsuk tiszteletben a szubszidiaritás elvét. Komoly aggájaim vannak a második cikkel kapcsolatban, és a worker definíciójával kapcsolatban. Ezt nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk. Minden munkavállaló worker, de nem minden worker employee, vagy ez, ez munkavállaló. Az employer, a munkaadó definíciója is aggaszt. Itt talán még ezt ki lehetne egészíteni, ezt javaslom az előadónak hogy írjuk bele még, hogy and all other entities. Azután van még más aggályom is, sok más cikkel kapcsolatban is. Például a 11. cikk, a training, a képzés, ez egy nagyon rövid cikk, de megkerestek engem szakszervezetek, pilótok, pilóták szakszervezetei elsősorban, és azt mondták, hogy itt olyan szándékot következményei vannak ennek a rendelkezésnek, amivel ők nem értenek egyet tovább fogunk dolgozni a dosszién. No. Köszönöm. Akkor részéről senki, akkor a zöldek részéről Meszerics Tamás. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen a kitűnő munkát és a kitűnő jelentést. Nagyon rövid volt az idő. Egyetértek az úti tervvel, a roadmap-el. Nagyon fontos hogy a mm, irányelv nyelvére fordítsuk le a e, szociális jogok európai pillérét. Mert hogyha ez most itt nem sikerül, az veszélyeztetni az egész projektet, tehát ezt nagyon komolyan kell vennünk. Azt is hozzátenném, hogy e, a bizottság eredeti szándékával kapcsolatban is folyik a munka. De kollégáim ezzel kapcsolatban aggályokat vetettek fel, nem akarom megismételni, hogy jobban tudjunk takarékoskodni az idővel. Egy nagyon fontos elem a rugalmasság, illetve a biztonság dilemmájából az úgynevezett nulla kontraktusok vagy munkaszerződések. Ezeket egyszerűen meg kell szüntetni, mert ez nagyon komoly kizsákmányolása a munkavállalóknak. Ezt valami más kell, hogy felváltsa a zéró kontraktusokat. McIntyre asszony már említette azt, hogy a svédek sárga lapot mutattak fel. Kicsit csalódást okozott nekem az, hogy azok, akik a szociális integráció tekintetében nagyobb előrelépést szeretnének Európában, és nem csak a piaci fetisisták, fetisisták, hanem azok is, akik a legprogresszívaknak tartják magukat Európában, hogy pont ők, a skandináv országok akarnak most egyfajta izolációt, el akarnak szigetelődni, de ez nem megy, itt ez a függetlenedés, ez az elszigeteltség, ez nem fog működni. Néhány pont, amelyek kapcsolatban módosítókat fogunk benyújtani. A gyakornokokat, a trainit is szeretnénk bevonni a szövegbe. A gyakornokok, tanoncok nyilvánvalóan rendelkeznek joggal, és érdekük az, hogy a munkerőpiac rendes tagjai legyenek, és ne csak egy ilyen átmeneti időszakban vannak ugye a gyakornoki idő alatt a munkerőpiacon, őket minél E, jobban be kell vonni. Másodszorban a szociális partnerek e, helyzetét is e, szeretnénk erősíteni, a irányelv garanciáit érvényesíteni kell, még az Európai Unió legtávolabb csücskén is. Tehát szeretnénk egy robosztusabb, színládabb, megalapozottabb irányelvet, kevés joghézaggal, kiskapuval, és ezzel összegben fogunk módosítókat benyújtani. Merci pour... Köszönöm, Erdély részéről, Ege asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Erika Kávésvambon kollégának a javaslatáért, a munkájáért. És köszönöm azt is, hogy megpróbálja konkrétan lezárni e még ezen mandátum vége előtt ezt a kérdést egy olyan irányelvvel, amely meghatározza az alapját egy olyan témának, amelyről eddig csak beszéltünk, de nem volt még konkrétan megvalósítva, itt az európai szociális pillérre gondolok. Épp ideje, hogy tartalommal töltsük meg ezt a pillért. Az irányelv az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelv egy ebbe az irányba tett igen fontos lépés. Ezen kívül rendkívül fontos minimum alapokat meghatározni, meghatározni minimum jogokat a munkavállalók számára, és el kell kezdeni mm, határozott elképzelésekkel bizonyságot tenni, amikor a munkavállaló szót használjuk. Na, ugyanis ez még nem egyértelmű. Nagyon sokan ugyanis habár dolgoznak, mm, nem kapnak meg minden jogot, amely a munkavállalókat illeti. Éppen ezért fontos egy elkötelezett és konkrét definíciót meghatározni. Először is mm, minden munkavállalónak jogokat kell biztosítani, ugyanolyan jogokat. A mai munka, mm, a mai munka világban ugye különböző platformok működnek, fontos hogy legyen valamilyen pont itt Európában, hogy senki ne maradjon le, hogy senkit ne hagyjunk magára. Tehát univerzális minimum jogokat kell meghatározni a munkavállalók számára, lefedve az olyan eseteket is, mint például az elbocsátás. Olyan munkakörülményeket, munkafeltételeket kell teremteni, amelyeket feketén-fehéren kimondunk, és amelyektől nem lehet egyáltalán eltérni. Ami a mi álláspontunkat illeti, vannak aggodalmaink, és van egy pár iránymutatásunk is, amelyeket az előadóval szeretnénk megosztani. Először is a próbaidőszaknak a hossza. A hat hónapos időtartam az véleményünk szerint túlságosan hosszú a próbaidőre. A különböző álláspontok és elvárások között jó lenne valamilyen kompromisszumot találni. Minden munkavállalót védeni kell, attól függetlenül, hogy külföldön vagy belföldön dolgozik, a digitális platformokon keresztül dolgozik, vagy esetleg um, ingázik. Mindenképpen minden munkavállalót támogatni kell, a tanoncokat, illetve a szakmai gyakornokokat, szak, a, szak, a gyakornokokat is. Itt az ideje, hogy számukra is minimum kritériumokat határozzunk meg. A digitális platformokkal dolgozókra nem vonatkoznak még egyelőre úgy a munkavállalási jogok, mint más munkavállalókra. Fontos, hogy a digitális világban dolgozókat is bevonjuk ennek az irányelvnek a hatája alá. Például az irányelek esetében láthattuk, hogy a szakszervezetek sem gondolják azt, hogy ezen új munkavállalókat megfelelőképpen képviselik. Szükség van a szakszervezetek együttműködésére, és szükség van, hogy elérjük azt, hogy a szakszervezetek valóban minden munkavállalót, minden kategóriát képviseljenek. Minden munkavállalónak ugyanis joga van az átlátható munkafeltételekhez. Tudniuk kell, hogy a próbaidő alatt milyen jogaik vannak, hogy milyen jövedelmet kapnak, illetve hogy alkalmankénti foglalkoztatás esetén milyen munka körülmények vonatkoznak rájuk. Fontos tudniuk, hogy milyen társadalombiztosítási jogaik vannak, ezen túl pedig a munkavállalók számára itt a gig economy az is fontos, hogy lássák a munkavállalók, hogy hogyan tudnak elszakadni a saját munka fel, felületüktől, amely lehet akár egy telefon, vagy akár egy telefonos alkalmazás is. Ugyanis, hogyha nem teszik le kellő időben a munkaeszközüket, akkor még ki is éghetnek. A turnover-t is biztosítani kell, nem szabad, hogy a képernyőjükhöz ragadva éljenek a digitális platformokon dolgozók. Csökkenteni kell a munka adókra háruló terheket is. A bejelentési terheket is egyszerűsíteni kell, illetve információkat kell adni a munkavállalóknak, a munkaadóknak is, a kollektív szerződésekről méghozzá egy könnyen hozzáférhető formátumban. Egyetértek az egyetértek abban is, hogy át kifutási időt is meg kell határozni, átállási időt. Köszönöm. Mirán asszony az UNF e részéről. Nagyon köszönöm, köszönöm, tisztelt elnök úr. Valóban éppen itt volt az ideje, hogy ezt az irányelvet átnézzük. Itt az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelveket, ugyanis ezek így vagy úgy ne vonatkoznak a szerződéssel dolgozó munkavállalók, munkadók közötti kapcsolatokra. Ott van az automatizáció, a robotizáció, megjelennek új munkavállalási formák, új munkaformák, ezekhez pedig alkalmazkodni kell, és az egész hozzáállásunkat, az egész szabályozási hozzáállásunkat itt az ideje, hogy átalakítsuk. Ami minket illet, nem szeretnénk, hogyha ez az irányelv a munkakapcsolatokat merevvé tenni, sem a munkavállalók, sem a munkaadók részére. Itt az egészen kicsi vállalkozásokra és a KKV-kre gondolunk azt is gondoljuk, hogy a tagállamoknak a lehetőleg hatékonyabb és számukra leginkább megfelelő formákat kell választaniuk. Ehhez azonban először is a munkavállalót, mint fogalmat meg kell határozni, illetve meg kell határozni, hogy mi az, hogy munka, és mi az alárendeltség. Ugyanis az új munkahelyek, amelyek manapság megjelennek, főleg a digitális platformokon keresztül, teljesen eltörlik ezt az aláfölé rendeltségi viszonyt. Véleményem szerint az előadó mindent megtesz majd annak érdekében, hogy ezeket a pontokat egyértelműen meghatározza. Nálunk Franciaországban Macron elnök, aki elhatározott Európa párti, már ezen a héten a francia nemzetgyűlésben külön státuszt szavazott meg az önálló munkavállalók számára, akik Uber és hasonló munkavállalási formában dolgoznak. Rájuk nem is szerződés vonatkozik, hanem egyfajta karta, amely a munkavállaló, illetve a munkadók közötti viszonyokat rendszerezi, azonban így semmiféle garancia nincs a munkavállalónak, nincs társadalombiztosítása, mindenki önálló munkavállaló és saját maga után fizet. Ez pedig hatalmas problémákat jelent. Nagyon remélem, hogy a francia jogszabályokból nem, fognak inspir- nem fogunk inspirálódni az Európai Unió szintjén. Fontos, hogy óvatosak legyünk és nagyon figyeljünk a közigazgatásban dolgozókra, Gondolok itt például a mm, védelem, védelmi ágazatban dolgozókra, rájuk ugyanis külön szabályok vonatkoznak. Persze a kiküldetésben dolgozók, vagy kiküldött munkavállalók, hiszen most már a terminusok is váltakoznak, rájuk is figyelnünk kell. Egyre um, kevésbé kiszámíthatóak az ő munkafeltételeik, nagyon várom, hogy az előadó hogyan áll ehhez a kérdéshez. Még egy pontnál óvatosnak kell lennünk. Azok a szövegek, amelyek majd a amelyek itt, amelyeket itt meg fogunk fogalmazni, fontos, hogy a prekariátust ne tegyék még elterjedtebbé, ugyanis jelenleg a következő tíz évben a munkavállalók 10-30 10-től 30 százalékát veszélyeztetik a bizonytalan munkafeltételek. Ezt pedig meg kell akadályoznunk. Meg kell akadályoznunk más módszerekkel. Köszönöm. Köszönöm. Négyen szeretnének felszólalni. Azt javaslom, hogy a kollégák maximum kettő percben legyenek szívesek felszólalni, hogy majd a főigazgatóságot is meg tudjuk hallani, hallgatni, és még visszáthassuk a szót az előadónak is. Szender asszony, köszönöm, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, köszönöm a munkáját. Én is szeretnék Szeretném üdvözölni ezt a szöveget, és szeretném elmondani, hogy természetesen egy olyan kontextusban, ahol is a munkapiac nagyon változóban van, egy ilyen kontextusban mindenképpen reagálnunk kell, és modernizálnunk kell, frissítenünk kell ezeket a szövegeket. Mindez persze megfelel a szociális jogok európai pillérében kimondott elveknek is. A mi célunk az, hogy stabilitást adjunk a munkavállalóknak. Szeretnék kitérni arra, hogy mennyire fontos európai jogszabályok van az európai jogszabályban meghatározott szabályokat nemzeti szinten végrehajthatóvá tenni. Pragmatikusnak kell lennünk, a valóságból kell inspirálódnunk, méghozzá a kis és mikrovállalatok valóságából. Ők ugyanis 99%-át jelentik az európai vállalkozásoknak. Szeretnék egy olyan pontra kitérni, amelyre Denis Radke már kitért, tájékoztatás, milyen tájékoztatást kell nyújtani, és milyen időtartam alatt. Nagyon rövid szerintünk a határidő. Szerintünk az információkat meg kell adni a munkavállalóknak, nincs semmiféle kétsége felől, viszont ahhoz, hogy pragmatikusabbak lehessünk, talán jó lenne, hogyha különbséget tennénk azok azon információk között, amelyeket rögtön be kell nyújtani, és azon információk között, amelyeket csak kicsit később kell benyújtani, meg kell néznünk azt is, hogy hogyan tudnánk átdolgozni az egynapos és az egyhetes határidőket, vagy kéthetes határidőket. Kell valamiféle mozgástér ezen a területen, de minden esetre nagyon örülök, hogy a kollégáimmal együtt ezen a szövegen dolgozhatok. Köszönöm, Simon úr! Uh, merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr! Először is szeretném elmondani, eh, amit már mások is eh, kihangsúlyoztak. Ez egy rendkívül fontos eh, jogszabály, hiszen nagyon sok EU polgár, aki elég kiszolgáltatott helyzetben a munkaerőpiacon, a jövőben egy méltányosabb, tisztességesebb életet élhet, és ez nyilván jó dolog. De a javaslatot még nyilván lehet tovább javítani. Nem akarom megismételni az összes megjegyzést, amit a kollégák elmondtak, hiszen ezek szinte mindent lefettek. Még csak annyit, hogy ez az állami és a magán eh, szektorra is vonatkozik, a eh, köztisztviselőket sem lehet kizárni a eh, hatály alól, és a önfoglalkoztatókat sem. Ami a zéró munkaszerződéseket illeti, a zöldek képviselője kollégám, neki teljesen igaza van. Új Zélandon viszont megalkottak a közelmúltban egy nagyon sikeres jogszabályt, ami megoldás lehet, és ezt az új-zélandi modellt alkalmazni lehetne itt is, és most az Európai Unióban. Én határozottan ajánlom, hogy ezt tegyük meg. Thomas Mann úr. Köszönöm, elnök úr. Henrike, neked is nagyon köszönöm. Elmondta, hogy figyel ránk, és rugalmas megoldásokra törekszik. Az eddigi eszmecseréből is kiderült, hogy sok mindenben egyetértünk. De azt a kérdést is fel kell tennem, hogy kell-e egy ilyen egész Európára érvényes definíció, amikor a társadalombiztosítási rendszerek nagyon eltérőek. Létezik az Európai Bíróságnak egy döntése, hm, tehát ez már adott, nem kell nekünk új definíciót megalkotni. Több tagállam talán olyas, olyan valamit akarna európai szinten megalkotni, amit aztán a tagállamok nem tudnak végrehajtani ami az információs kötelezettségek illeti. Ugye mennyit keres a munkavállaló, mi a helyzet a túlórákkal, hogyan tudjuk a próbaidőt körülírni, ez, ez lehet három hónap vagy hat hónap, nem feltétlenül kell ezt egységesen szabályozni, de azt világosá kell tenni, hogy ne lehessen újra és újra meghosszabbítani a próbaidőt, hiszen akkor még ugye nem egészen észszerű bérért dolgozik valaki, de kilát ellátásba helyeznek számára egy megfelelő foglalkoztatási formát, tehát nem lehet ezt a bizonytalan helyzetet végtelenül sok, sokáig fenntartani. Az is nagyon fontos, hogy a e, szociális partnerek e, a döntéseit ne kérdőjelezzük meg, hiszen ők e, vannak ott a gyakorlatban, ők rendelkeznek tapasztalatokkal, ez nem mindig meghatározott a mindegyik tagállamban, de azért azt mondhatjuk, hogy egy alapbizalomra szükség van ahhoz, hogy valamilyen szabályozás születhessen. Tehát nagyon fontos terület, gondoskodni kell arról, hogy a szociális partnerek jogai ne üresedjenek ki. Összességében jó az új fejleményeket is figyelembe venni. A nullaórás munkaszerződések megszüntetése, ezzel egyetértünk, ez nem probléma, de kicsit le vagyunk maradva. Vannak olyan tagállamok, ahol még mindig vannak ilyen nullaórás szerződések, ezt egyszerűen egy fekete listára kell helyezni. Köszönöm, Litland asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadónak is a munkát. Sok minden elhangzott. Fontos az, amit Marita Ülszkov gondol erről, én őt helyettesítem, és az ő nevében szeretném felolvasni azt, amit ő írt, egy envis svéd kolléga vagyok. A e, bizottság javaslata nagyon fontos e, jogalkotási javaslat, ahogyan ezt sokan elmondták. A munkaerőpiac sokat változott e, a jelenlegi irányelvel fogadása óta, és ezért indokolt, hogy a tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos részt felülvizsgáljuk. Új munkavégzési formákat is megfelelően kell szabályozni. Ugyanakkor azonban a svéd szakszervezetek, eh, munkáltatói szervezetek elemzése egyértelmű. Itt van egy világos kockázat, hogy a bizottság javaslata eh, súlyosan fogja érinteni a svéd kollektív szerződések rendszerének a modelljét. Meg kell őrizni az egyensúlyt, a szociális partnerek eh, jogai, a jogszabályok, illetve az önszabályozáshoz fűződő jogok között. Három fő kérdésre szeretnék még kitérni. Az első, a worker, a munkavállaló definíciója, azután a foglal, foglalkoztatás, a munkadók, munkavállalók kapcsolata és viszonya. Ezt nemzeti szinten, illetve az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján alakult ki és a tagállamoknak megvannak a saját egyedi jogrendjük, hagyományaik, gyakorlatuk. Különböző munkaerőpiaci modellek léteznek, ezért legjobb ezeket tagállami szinten meghatározni, hogy ezt sok kollégám is elmondta. Ennek a definíciónak emellett még olyan következményei is lennének, amit látnunk kell a, a munkajogra, olyan és más területekre, adózásra, társadalmi biztosításra is kifejtenek hatásokat egy ilyen definíció. Nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk a szociális partnerek autonómiáját. És ebből a szempontból az előadó néhány javaslatát üdvözlöm, amivel a szociális partnerek részvételét kívánja erősíteni e, de még lényegesebb változtatásokra van szükség, különösen a 12. cikkben. Harmadik pont. Kulcsfontosságú, hogy kollektív mm, megállapodások jogokon keresztül a nemzeti jog és a gyakorlatban is érvényesüljenek majd az irányelv rendelkezései. Marita azt tervezi, hogy több módosítót nyújt majd be az általam felsorolt eh, példákkal kapcsolatban. Rendkívül fontos Svédországban számunkra ez a kérdés, hiszen tiszteletbe kell tartani különböző munkaerő eh, piaci modelleket és a szociális partnerek autonómiáját. Köszönöm. Köszönöm, Pokorni úr, a főigazgatóság részéről röviden. Köszönöm, A bizottság nevében is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az árnyék előadóknak, akik felszólaltak ebben a nagyon konstruktív eszmecserében, és mindent már behatóan elemeztek. Elmondanám, hogy miért fontos eh, a bizottság számára, és mindaz, amit eh, annyira szépen megfogalmazva világosá a hozzászólók, amikor a bizottság javaslatára hivatkoztak. Az egyik pont a javaslat személy hatájával függ össze a worker definíciója, mire a második cikkben teszünk javaslatot. Sokan eh, rámutattak arra, hogy eh, egyre többen kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe a munkaerőpiacon, és eh, kiszárják őket a munkavállaló státuszból. Ezt látjuk a gazdaság sok területén, sokan ilyen utalványokkal dolgoznak, és le kellene tesztelni, hogy vajon szükség van ezen emberek számára egy olyan kritériumra, amit az Európai Bíróság is kilátásba helyezett, és hogy egyfajta bizalmat, de védelmet nyújthat majd ez az irányelv a jövőbeni olyan munkaerőpici fejleményekkel kapcsolatban, amikor bizonytalaná válik a munkavállalói státusz. Sokan rámutattak arra, hogy a worker, a munkavállaló fogalmát az elmúlt 30 évben következetesen használtuk. Egy gazdaságilag aktív személyt értünk ez alatt, ezt alkalmazzák ma a nemzeti rendszerek is, és most Rátke úr konkrét kérdésére válaszolva, ebben nincs szükségszerűen benne az, hogy a tagállamoknak meg kell változtatni a definícióikat. Ennek az irányelvnek a személy hatájáról beszélünk csak, tehát mondhatja egy tagállam azt, hogy ennek az irányelvnek a személy hatája megvédi mindazokat, akiket munkavállalóként definiálunk a munkatörvénykönyvében, a jogszabályainkban, és ezen kívüli Eh, munkavállalói kategóriák, amelyekre kiterjed az irányelv, untalványa dolgozók, egyebek, azokra az irányelv vonatkozik, anélkül, hogy a nemzeti jogszabályokat, definíciókat módosítani kellene. Még mindig a személyi hatálynál tartva, többen aggályoknak adtak hangot E, azzal kapcsolatban, hogy mondjuk az állami szektorban dolgozókkal, vagy a e, hajókon dolgozókkal mi történik, e, őket hogyan lehetne védelemben részesíteni, ahol erre abszolút szükség van, objektív kritériumok alapján kell meghatározni azt, hogy objektív okok és kritériumok mentén hogyan lehet számukra is biztosítani a védelmet. Ami a határidőket illeti, itt a munkavállalók alapvető jogaiból kell kiindulni a munka szerződés indulásától kezdve, és az európai, szociális jogok európai pillérvel összhangban történik ez a szabályozás. Mi a bizottságnál reméljük azt is, hogy a parlament jelentése majd támogatni fogja azt is, hogy az alapvető információkat meg kell adni a munkavállalónak késedelem nélkül. Rokon szenvesnek találjuk azt is, hogy már az első nap az összes információt megkapja a munkavállaló. A szociális partnerekkel kapcsolatban mi is elismerjük, hogy nagyon fontos szerepet játszanak sok tagállamban a munkaerőpiac szabályozása tekintetében is. Ezért az már a szabályozás is nagyon jelentős teret biztosít a szociális partnerek számára. A harmadik fejezetben, ahol az ő jogaikról van szó, különböző ágazatokban, a kollektív megállapodások fontosságát is kiemeli az irányelv, hiszen egyre több, de egyre több olyan munkavállaló is van, akik eh, nem tartoznak eh, eh, kollektív szerződések hatája alá, akik nem szakszervezeti tagok. De hogyha az európai jogalkotó létrehoz minimum standardeket, amelyeket kollektív megállapodásokkal is végrehajtanak, akkor ezeket a standardokat fenn lehet tartani, és a nemzeti és európai eh, jogi rendszerek és bíróságok eh, eh, is dönthetnek a vitás ügyekben tovább dolgozunk, nagyon konstruktív ez a munka, elég rövidek határidők, ez nagy kihívás, de fontos, hogy az európai emberek számára garantált legyen ez a védelem, hiszen sokan vannak bizonytalan helyzetben a munkaerőpiacon, és ezért ez a bizottság számára is elsődleges prioritás. Önökkel szorosan fogunk együtt működni, hogy sikerüljön tartani a szoros határidőket. Köszönöm. Utolsó szó az előadónak, hogyha lehet, akkor röviden. Köszönöm. Señor presidente, voy, voy, seré breve. No creo que... Köszönöm szépen, elnök úr. Én sem gondolom, hogy eh, most másfél órára lenne szükségem ahhoz, hogy eh, a válaszokhoz még magyarázatokat eh, fűzzek. Ezt szerettem volna előre bocsájtani. Most pedig mindennek előtt szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a hozzászólásokért. Optimista vagyok, mert mindaz, amit hallottam, ez nagyon konstruktív volt. Valamennyien abból indulunk ki, hogy igenis előre haladásra van, nagyon jó lehetőség, egyértelműek az üzenetek, amelyeket megfogalmaztak, nagyon releváns, fontos témákról tettek említést a kollégák, és szerintem meg fogjuk találni az egyensúlyt, ugye többen említették, hogy tekintettel kell lennünk a mikro, illetve a kis és közepes vállalkozásokra figyelembe vettem őket, de nem lehet kizárni azt, hogy lehet még nagyobb hangsúlyt adni ezeknek a vállalkozásoknak. Még mindig az egyensúlynál tartva, ugye, hogy a próbaidő milyen hosszú legyen. Itt talán itt is egy olyan egyensúlyt, egy olyan megoldást kell találnunk, hogy ami mindenki számára elfogadható Örömmel várom a további együttműködést az árnyék előadókkal, szerintem meg fogunk tudni egyezni mindenben. Azután itt van ez a híres hírhet definíciója a munkavállaló, a worker szónak. Nagy figyelemmel hallgattam, amit a bizottság képviselője mondott, és valóban nekem is az az érzésem, hogy ez itt egy probléma, ez egy olyan pont, amire majd tanácsadók, ügyvédek, jogászok is ráugorhatnak, és a szociális szempontokat kell kell előtérbe helyezni, de a legfontosabbat, hogy védelmet kapjanak a, az emberek. A nemzeti jogrendekben, jogszabályokban ugye több helyen vannak definíciók, hallottuk a svéd példát, de hát ez igazából most nem segít minket a tovább lépésben. A munkavállalókat definiáljuk-e a szövegben. Lehet, hogy elkerülhetjük a definíciót. Majd egyfajta ötletbőrzét, egy brainstormingot tartunk a kollégákkal. Valami olyan, mit kellene, hogy aki gazdasági tevékenységet folytat, vagy hát majd kitaláljuk, hogy mi legyen ezzel a definícióval. A Hogyha most például azt mondanánk, hogy a nullaórás szerződéseket meg kell tiltani, hát nem tudom, hogy ez a szándéke, hogy ez belefér a keretek közé egy ilyen tiltás, de követelményeket támaszthatnánk az ilyen szerződések elé. Nagyon sok jó észrevételt hallottunk, ugye elhangzott az, hogy nem maradhatnak ki a köz, az alkalmazotti vagy köztisztviselő státuszban lévők sem a, az irányelv hatája rájuk is kell, hogy terjedjen. Még röviden, hogy térjek vissza a svéd problémára kb. két hete jártam Svédországban, és ott amit a munkahogyi miniszter is fogadott. Ő is említette ezt a sárga lapot, amit ugye Svédország felmutatott. Ez március 18-án került erre sor, és kérdeztem, hogy ott ami történt. Ott volt valaki a szociális partnerek közül is, aki azt mondta, hogy a svéd modell számára ez egy halálos tördöfés, amit mi itt előkészítünk ezzel az irányelvel. Hát Szerintem itt erről még nyilvánvalóan beszélni kell, de azt világosá kell tenni, hogy mi a kollektív tárgyalásokat erősíteni akarjuk. A szociális partnerek nagyon fontos szerepet játszanak, e hagyományosan is, és ellenőrzik is a jogalkotást, a jogszabályok betartását. De azt nem várhatják el tőlem, hogy a minimum standardek alatt körülményekről is tárgyalhassanak, mert ezt én nem tudom elfogadni, de megoldás biztos fogunk találni. A deadline, c'est le, deadline, c'est le 26 juin à 12 heures. Euh, donc les amendements le 29 ou 30 en emploi euh, du mois d'août et le vote emploi le... Nagyon köszönöm, az október 18-án majd fogunk erről szavazni. Ennyi volt tehát ez a napi rendi pont, és akkor folytassuk a 8-as napi rendi ponttal, méghozzá a pán-európai magányugdíj termékekkel, és akkor Edveker kollégának a néppárt részéről rögtön át is adnám a szót. Öné a szó. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, mert rendkívül konstruktív volt a folyamat az árnyék előadókkal, és kiváló segítséget nyújtott a titkárság, az EPP tanácsadói, asszisztenseim. Egészen eddig a pillanatig rendkívül konstruktív volt a munkafolyamat, és nagyon optimisták vagyunk, hogy sikerül a páneurópai magánnyugdíjtermékeket, a PEP-et egyfajta EU zászlós hajós vívmányként majd bevezetetnünk. Nincsen ehhez fogható termék. Európai szintű ellenőrzés alatt áll és tartalmazza az európai tőkegarancia opcióját is. Az Európai Központi Bank kínálja ezt az EUPAN keresztül. Ez egy hatalmas vívmány, ami nem volt eddig még a nyugdíjpiacon. Foglalkoztatási szakbizottságként elfogadva, hogy az ECON a, az illetékes és az IMCO a véleményalkotó szakbizottság, úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi biztosítási piac minden szempontját ezek a bizottságok fogják tárgyalni. Mi árnyékelőadóként a foglalkoztatási szakbizottság szempontjából fontos dimenziókra, a, a szociálpolitika dimenzióira figyeltünk. Elmondanám, hogy két alapvető célcsoportja van a PEP-nek. Az egyik azok, akik plusz biztosítást szeretnének az időskori nyugdíjazást követő, vagy a nyugdíjazásukra eső életminőségre a másik pedig, aki, ami ugyanolyan fontos csoport, azok, akik olyan országban élnek, ahol nem jól fejlett első nyugdíjpillér, első és második pillér működik. Ha, nem léte, ha nincs jól kialakult rendszer, akkor ez az a termék, ami számukra kiváló opció lehet a jövőben, különösen a fiatalokat és a nőket segítheti. A PEP e segíti majd, hogy azok az emberek, akik a nyugdíjkorra való megtakarításokat megfelelően szeretnék alakítani, ezzel egyben a demográfiai kihívást is kivédeni, és áthidalni a meglévő nyugdíj szakadékokat. A tartós megtakarítási szempont is érvényesül a PEP-ben, fenntartható beruházási befektetési politikát jelent, ezek között a szociális beruházások befektetések is beleértendők. A PEP e mobil megtakarítási termék. Ez azt jelenti, hogy ha olyan emberekről van szó, akik az európai országokban mozognak életvitel vagy munka miatt, a mobilitás mellett is megtakarításokat eszközölhetnek. Ha a PEP e szolgáltató az új országban, az új, abban az országban, ahova a megtakarító átköltözik, akkor a megtakarítás tulajdonosa dönthet arról, hogy melyik országot válassza PEP e szolgáltatóként. Mindezt ingyen kell, hogy megtehesse különböző tájékoztatás is tartalmaz mindez. Vannak kötelező tájékoztatások, például a, a nyugdíj járadék, illetve nyugdíj járulék, mint kiegészítő nyugdíjra vonatkozó információkat is. Környezeti, szociális, társadalmi és irányítási tényezőket egyaránt, mint mondtam, tehát tartalmaz a PEP e a kockázatértékelést is az EOPának és az illetékes hatóságoknak biztosítani kell a, a megtakarítást eszközlők számára, valamint a lehetséges környezeti, társadalmi és irányítási következményekről is tájékoztatni kell a megtakarításba, megtakarítókat. Ez egy olyan befektetési opció tehát, amely tőkevédelmet biztosít a termékbe fektető polgár számára. A szabály tartalmazza, a rendelet tartalmazza azt a szabályt, hogy a, a megtakarító számára az információ részletes kell, hogy legyen minden fontos szempontról. Ezzel adott esetben több kompromisszumra lesz majd szükség, hiszen az információ az úgynevezett PEP kulcsfontosságú információs dokumentum részét képezik. Ez mm, egyelőre 7 oldal, de lehet, hogy majd erről kompromisszumot kell majd találnunk. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon kellemes és kielégítő szerintem az, hogy sikerült megállapodnunk abban, hogy a, a, hogy a javaslat alapján a a megtakarítók számára a kifizetési fázisig felhalmozott összegek legalább meg kell, hogy feleljenek a befizetett járadékoknak, és bocsánat, a befizetett járulékoknak, és ez alapján fogjuk kiszámítani az éves átlag 4%-ban meghatározott inflációs ráta mellett a fizetendő járadékokat. Úgy gondolom, tehát még egyszer megismétlem, hogy a PEP e hajója lehet az EU vívmányoknak, a, mint egy 25-30 kompromisszumot kaptunk. Az IMCO ma szavaz a véleményükről, az EMPL június 28-án, az ECON pedig július 11-én. A, azt hiszem, akkor a szeptemberi plenárisra már nyugodtan mehetünk ezzel. Köszönöm szépen. Még egyszer említem, milyen konstruktív volt a munka. Köszönöm, azt kérem a felszólalóktól, hogy legyenek szívesek egy percben felszólalni. Katalin úr nem sokára megérkezik, mert még percben itt lehet, és akkor abba kell hagynunk a mi ezmecserénket. Úgyhogy kérem, hogy amennyire csak lehet, tényleg legyenek rövidek. Az eszendé részéről senki? Akkor ez rövid lesz. McIntyre asszony. Thank you, Chair. I, I will be brief. I'm speaking... Rövid leszek. Árnyék, az árnyék előadónk nem tud itt lenni. Én először is szeretnék köszönetet mondani Becker úrnak a munkájáért. Nagy rajongója vagyok ennek a pán-európai magányugdíj terméknek, és annak, hogy végre lett valamilyen előrelépés ebben a témában. A múltkori eszmecserében, eszmecsere során is nagyon támogattuk az előadónak a véleményét. A legfontosabb aggodalmaink pedig ezzel, kap, ezzel voltak kapcsolatosak, hogy esetleg az ilyen paneurópai magányugdíjtermékek belezavarnak a már létező nyugdíjtermékekben. Összességében támogatjuk a kompromisszum tervezeteket. Egy-kettő dologgal kapcsolatban van aggodalmunk, szerintünk ez az amplő hatáskorén túl túlmegy. Szeretném hogyha a saját módosítomat is támogatnánk, ez nem került bele egyik kompromisszumba sem, ez a 63-as módosító. Szeretnék, szeretném, hogyha csökkenne a fogyasztók költsége, amikor valamilyen pán-európai magányugdíj terméket vesz igénybe, ugyanis ezek igazi megoldások lehetnének Európa szerte. És hogyha ezt nem ösztönözzük, az, tehát hogyha mm, elbátortalanítjuk a fogyasztókat a túlságosan magas költségekkel, akkor ez nem jó, pedig ezek nagyon jó termékek. Köszönöm, hangon, úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Franciához szorolok fel, így talán gyorsabb lesz. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. A, mm, az előadó munkája, Béker úr munkája nagyon fantasztikus, és igen, nagy előrelépéseket eszközöltünk, ezeket a jövőben is védeni fogjuk. A Default Investment Option, amelyet Baker úr említett, ez rendkívül fontos, ugyanis az ilyen fajta termékeket fel kell ajánlani, legalábbis a kiszolgáltatottaknak. A teljes tőkéhez hozzá kell, hogy férjenek, hogyha bármiféle probléma merül fel. Másrésztről nem szeretnénk derivátumokba és más kockázatos termékekbe befektetni. Következő dolog, garanciát kell kérnünk a, bef, a befizetett tőkével kapcsolatban, rokkantság, tartós rokkantság esetén. Itt is támogattuk a zöldeket az ötös cikknél, illetve a tízes cikknél a szocialistákat, Rendkívül fontos, hogy a partnerségi kapcsolat az kihangsúlyozásra kerüljön ebben a szövegben, ugyanis a nagy nem, országos biztosítók nem fogják ellenkező esetben forgalmazni ezt a terméket. Hogyha azt kérjük, hogy minden egyes országban legyen egy-egy irodájuk. Tehát ez csak a nagy biztosítók esetében lenne így, ezért támogatjuk a partnerségi kapcsolatot, ahogyan mm, a kolléga is mondta. Szerintem ez egy igen kézzelfogható és jó dolog az egész európai állampolgárság számára. Köszönöm közben Milán asszonynak a látogató csoportja megérkezett, üdvözöljük őket. Keri asszony a GUE részéről. Tak, formand. Øh, jeg skal undskylde på... Nagyon köszönöm. Én a kollégámat helyettesítem, ő nem tud itt lenni a mai napon, de az ő legfontosabb gondolatait szeretném önökkel megosztani. A paneurópai magányugdíj termék egy olyan lehetőség, amelyel népszerűsíteni lehet a magányugdíjakat, a magányugdíjpénztárakat. Ez ugyanis azt jelenteni, hogy a nemzetközi tőkepiacra átkerülnének ezek a termékek. Szerintünk Jobb lenne, hogyha a, ehelyett az állami mm, nyugdíjpénztárakat támogatnánk, és még több munkahelyet teremtenénk. Nem vagyunk pozitívak ezzel a javaslattal, a bizottság javaslatával kapcsolatban. A magánnyugdíj termék, mint például ez a pán-európai magánnyugdíj termék, az a tőzsdéket támogatja, így viszont nem lehet megoldani a válságot, a nyugdíjválságot. Véleményünk szerint az állami rendszerekben is van probléma, de csak azért, mert az új rendszerek és a régi rendszerek összekapcsolódnak, illetve vannak nem bejelentett munkavállalók, ezek miatt vannak hatalmas problémák. Nem támogatjuk ezt a javaslatot, ugyanis így az emberek takarék, megtakarított pénzével játszhatnának a tőzsdék. Ez egy szürke termék, egy szürke zónában, olyan zónában és olyan termék, amelyel és amelyben nagyon sok pénzt lehet keresni. Köszönöm, Lember asszony nincs itt, úr nincs itt, úgyhogy az erdélés sincs, úgyhogy Melán asszonynak adnám meg a szót egy percben szintén. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Itt a rövid idő alatt elmondanám, hogy eh, az ENF-nek egyik módosítóját sem vették be a kompromisszumokba, ennyit az árnyékeladói egyeztetésekről. Ez egy olyan termék, amely bele, amely bumeránk hatást váltanak ki. A mobilitást mm, nem támogatná, de az európaiak 4%-a használja ki az állandó mobilitást nem tudnának a kiszolgáltatottak ebből a termékből részesülni, ugyanis szegények nem tudnak takarékoskodni. Valamint ez a termék persze versenyképes kell, hogy legyen, és az Európai Hatóság, Európai Nyugdíjhatóság természetesen nem támogatja a kicsi francia vagy más országos biztosítókat, hanem inkább a nagy biztosítókat, és így csatlakoznék a kollégámhoz, szerintem is szürke zóna ez. Persze az országos jogszab- nemzeti jogszabályokat is sértené ez a termék, egyáltalán nem támogatjuk ezt a munkát, annak ellenére, hogy mit tartalmaz tartalmaz. Köszönöm, és akkor Renyi asszony az SND részéről. Ígértem, hogy gyors leszek, de az előadó Marinetti eh, kollega sajnos megakadályozott ebben szóval. Persze, az első és a második pillért ezt nem fogja kiváltani, egyáltalán nem. Tehát minden minden szempontból ez a legfontosabb. A pán-európai szempont az pozitív, de fontos, hogy, beru, hogy a kisebbségi program hogy ez egy kisebbségi program, hiszen befektetést jelent valóban a megcélzott csoportnál azt látni, hogy az egyes és a első és a második pillért ezt nem szabad hogy aláása. Ez természetesen fontos, hogy kiegészítésként is benne szerepel. Köszönöm. Elnézést, hogy ilyen gyorsan le kellett zárnunk, de szorít az idő, és tudom, hogy ez a munka majd pozitívan fog folytatódni. Május másodika volt a módosítók leadási határideje június 28-ban, 28-án az AMP szavaz, az ECON július 11-én, és a plenárisan még nem tudjuk, hogy mikor lesz szavazás. Köszönöm, és akkor most át is térhetünk a következő napi rendi pontra, méghozzá a struktúrált párbeszéd keretében eszmecsere Irki Katainennel, aki a bizottság alelnöke. Nem szeretném húzni az időt, szeretném elmondani, hogy ez egy rendkívül fontos pont számunkra. Nagyon örülünk, hogy itt lehet a bizottság alelnöke a struktúrált párbeszéd keretében. Szerintünk ez egy rendkívül fontos része az európai parlamenti demokráciának. Katajnán úr, üdvözlöm! Üdvözlöm, foglaljon helyet. Ahogyan ön is látja, mindig szorít minket az idő, de hát ezt nagyon jól ismeri, legalább olyannyira jól, mint én. Hát is adnám rögtön a szót 10 percre. Mr. President, honorable members. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, nagyon örülök annak, hogy eljöhettem, és különböző kérdésekről beszélhetek. Elsősorban a készségekről és oktatásról szeretnék szólni. Ez egy olyan elv, amiben szilárdan hiszek. Akkor, amikor az előttünk lévő éveket nézzük, akkor egyértelműen láthatók azok a gazdasági trendek, amelyek megmentik a társadalmunkat, az egyik a körforgásos gazdaság, a másik pedig a készségek fejlesztése. Ez az a két megatrend, amely óriási hatással lesz a társadalmunkra és az egyénre is. Tehát fel kell, hogy készüljünk ezekre a változásokra. A változások pozitívak is lehetnek, de negatívas is attól függően, hogy mennyire készülünk fel, és hogyan tudjuk a változásokat előre jelezni amikor a mesterséges intelligenciát és digitalizációt nézzük, akkor különböző becslések vannak arra vonatkozóan, hogy hány munkahely fog elveszni. Az idézítés is persze sokat mond, az 5 éves vagy 15 éves perspektívát nézzük-e, de még akkor is, ha a rövid távot tekintjük, akkor is sokféle becslés van. Az OECD volt a legutolsó, aki a becslést elvégezte, mintegy 9%-ról beszél, beszél. A munkahelyek 9%-a teljesen automatizált lesz, ez a legkisebb szám mellesleg, amit láttam. Az esetek többségében teljes munkakörök kiváltása helyett nem csak teljes munkahelyek kiváltásáról van szó, hanem bizonyos munkahelyeken belül egyes feladatok. Ez azt jelenti, hogy nem fog minden munkahely tűnni, de be kell, lép, közbe kell lépnünk. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia elvezethet oda is, hogy a, a legveszélyesebb feladatokat ki tudjuk váltani. Ezzel javítjuk a munkavállalók munkaelégedettségét és biztonságát. De nem tudjuk, hogy melyik a legjobb becslés, és ez azt sem jelenti, hogy megfelelően fel tudunk készülni. igazából nem lehet nagyon sok támpontot találni arra, hogy megtalál, meglássuk, megbecsüljük, milyen munkahelyek lesznek a jövőben, ezt soha nem is tudtuk, de az embereket fel lehet arra készíteni, hogy alkalmazkodó képesek legyenek, és az új készségek megszerzését könnyebben megtegyék. Nos, ezen elemzések alapján úgy látom, hogy ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy az alapoktatást is erősítsék, annál sokkal nagyobb mértékben, mint eddig. Itt most nem készségekről beszélek, arról majd később fogok, hanem az alapoktatásról beszélek, különösen a, a tanárképzésről. Sajnos az oktatás, az oktatásügy nem volt sok tagállamban eddig prioritási szakterület, ezt látjuk akkor, amikor a az oktatási eredményeket, felméréseket nézzük a tagállamokban, vagy a tanárok képességeinél is óriási különbségek vannak. Még azzal együtt, hogy a felnőtt európaiak 25%-ának lényeges számolási, olvasási hiányossága van, óriási ez a hiány, és mit mit akarunk elvárni egy olyan felnőttől, aki még nem tud írni vagy olvasni sem helyesen. Ez az alapoktatás feladata. Meg kell, hogy mondjam, hogy egy kis elégedettség azért van bennem. Sikerült az európai szemeszter folyamatot úgy irányítani, hogy a szociális területek és az oktatás, különösen az oktatás ügyfelé fordult. Idén először már egyre több olyan ajánlás, van, amely a tagállamok oktatási rendszerére vonatkozik. Mint mindannyian tudjuk, az Európai Uniónak nincsen oktatásügyben hatásköre, ami nem jelenti azt, hogy ne említhetnénk meg az oktatásügyet, akkor, hogyha látjuk, hogy súlyos problémák vannak. Ösztönözni kell a reformokra a tagállamokat. Hasonlóan, ahogy azt már korábban megtettük a nyugdíjrendszereknél, az ország specifikus ajánlásoknál. Ha egyetértenek ezzel, akkor kérem a támogatásokat, hogy az oktatást tehát határozottabban felvegyük a szemeszter folyamatába. Igen, elnök úr, valóban meg kell vizsgálni a meglévő készségeket is. Már most digitális környezetben élünk, és a digitális eh, készségek iránti igény egyre nagyobb, a trend pedig tovább folytatódik. Több mint 750 ezer eh, információs és kommunikációs eh, szakemberre van szükség, és igény ennyi állás van betöltetlenül az Európai Unióban. De a, a képzés szinte minden munkahelyen szükséges lesz. Szükséges lesz. Az új technológiák, az új vállalatok nem, már nem csak olvasási készségeket igényelnek, hanem többféle digitális technikai és úgynevezett puha készségeket is, mint vállalkozás, kereskedelmi ismeretek, készségek. Az egyén szempontjából ez azt jelenti, hogy szilárd oktatási alapokra és életen át tartó tanulásra van szükség. Ezért a bizottság rendkívüli ráfordításokat biztosít a, az oktatásügy területére, és támogatja a készségfejlesztést minden szinten. Az alapszintől a legmagasabb szintig, annak érdekében, hogy egyebek között alkalmazkodni lehessen a, a mm, technológiai átalakuláshoz, sőt vezetni is lehessen azt. Tíz akciót határoztunk meg a készségváltozás terén, néhány kezdeményezésünkről beszélnék azonban csak. A digitális készségek fejlesztése a lakosság szélesebb körében. Információs kommunikációs technológia tudatos célkiválasztás volt a készségek és a munkahelyek összekapcsolásánál az elindítása óta, 2016. decembere óta 21 nemzeti koalíciót hoztak létre téren, a legutóbbi a svéd, holland és görög program volt. A kormányok, nem, nem csak a kormányok tudnak azonban lépni, mint ez száz esetben vállalatok, szociális partnerek is csatlakoztak, hogy a digitális készségek fejlesztésére képzést nyújtsanak. Belgium a digitalizáció bajnoka a gyerekek számára is már biztosítja a kérdést. Írország pedig a munkanélkülieket képezi át információs és kommunikációs készségekre. Ezzel 12.500 munkahelykeresőnek, munkakeresőnek tudtak segíteni közös referencia alap és a tagállami reformok ösztönzése érdekében a bizottság ez év januárjában javasolt, hogy tekintsük át a legfontosabb kompetenciák, az életen át tartó tanulás legfontosabb kompetenciáinak kereteit és az európai képzési kereteket is. Egy másik fontos akció a, a képzés és készségek keretében az együttműködési készségek. Ezzel elismerjük, hogy bizonyos gazdasági ágazatokat külön ki kell emelni a készség hiány pótlására. Tavaly indítottuk el e területen az automati, automatizációs, tengerészeti és más iparágokban is. Jön majd egy második hullám a projektben, ez év második felében gyártóipar, építőipar, acélipar, és a tengeri hajózás. A, az alacsony készségszintű felnőttek külön célcsoportot jelentenek a tagállamoknak. A 2018-ra vonatkozó készségfejlesztő lehetőségeket, útvonalakat kell meghatározniuk, vagy javasoljuk, hogy határozzanak meg. Segítjük az alacsony képzettségű, készségszintű felnőtteknek az olvasás számolási íráskészségek javítását is, hiszen ez a munkaerőpiaci belépés tovább segíti. Tisztelt képviselők, az EU, EU alapok és döntő formában támogathatják e pillérnek a végrehajtását. Az emberek számára biztosított ráfordítások segítik, hogy megszerezzék a holnap életében szükséges készségeket már ma. A, a Szociális Alapok Plusz az európai keretek, a következő európai pénzügyi keret részeként 101 milliárd eurót biztosít erre millió eurót, bocsánat, 101 millió eurót biztosít erre. Az Európai Szociális Jogok pillérének prioritási, osztatási prioritásaira, és szorosan ezzel összefüggésben az európai szemeszter prioritásaira is. Ugyanakkor továbbra is EU eszköz marad azért, hogy ösztönözzük az Európai Uniós állampolgárok készségeit, ezek között a digitális készségeket és a változó munkaerőpiaci igényeknek megfelelően. A bizottság javaslata értéke, értelmében az Európai Szociális Alap Plus támogatja az is, hogy 25%-kal emelik a legnagyobb szükséget szenvedők számára biztosított forrásokat, és 10%-ot arra fordíthatunk, hogy a munkanélküliség elkerülésében, illetve a munkanélküliségből való kilépésben segítsük őket. Ez a, a program új komponens, új más komponenseket is tartalmaz, egyrészt az, az ifjúság, másrészt pedig a legelmaradottabb területek számára, a harmadrészt a foglalkoztatási és társadalmi innovációs programok, valamint az EU egészségügyi programok számára. Az Európai Szociális Alap Plusz koherens és kiegészíti a többi alapot, amely az embereket támogatja, például az Európai Szervezési Kiigazítási Alap, a Migrációs Alap. Végül pedig, ha megengedik, az EU alapok befektet, és az Invest EU alapról szeretnék beszélni, a tervekbe való, programokba való beruházást jelenti. A cél határozottan és konkrétan a a gazdasági növekedés fenntarthatóságát, versenyképesség fenntarthatóságát, a társadalmi összetartást, az, e, az egységes piac erősítését szolgálja. Az InvestEU alap meg akarja kétszerezni a szociális beruházásokat, az 1 milliárdról 4 milliárdra e, e, emeljük az ecr célra kötött összegeket, mintegy 26 milliárd milliárdról, a következő pénzügyi terven 50 milliárd lesz az összkiadás az alapon keresztül. Ezzel új partnereket is tudunk szerezni, mint például a nemzeti intézményeket, amelyek szintén ezen keresztül finanszírozhatnak, finanszírozhatnak majd kisebb projekteket. A rendkívül flexibilisek kívánunk rugalmasak lenni, a szociális vállalkozásokra különösen figyelve. Ne feledjük azonban el, hogy a trendek továbbra is meghatározzák a szociális ágazatra biztosított beruházásokat az InvestEU projekten belül is. Ennek érdekében igyekszünk az egységes szabályzattal egyszerűsíteni a felhasználási lehetőségeket. Öm, ellenállás, alkalmazkodókészség, és a szakképzés új módjai, ezek a szociális beruházások, befektetések ösztönzése, ezek a kulcsszavak. Köszönöm. Merci, monsieur le vice-président. Je pense que c'est important, effectivement. Nagyon köszönöm. Véleményem szerint rendkívül fontos, hogy proaktívak legyünk, és lássuk az oktatás, a tanképzés, a továbbképzés, a kompetenciák kérdésének fontosságát. Ezek nagyon fontosak itt nekünk az ÁMP szakbizottságban. Megadnám a szót a koordinátoroknak, először is Béker úrnak. Welcome, Mr. Vice President. Üdvözlöm, alelnök úr! Nagyon köszönöm a kezdeményezéseit, köszönöm a bizottsági erőfeszítéseket, és üdvözlöm az erőfeszítéseket, amelyeket az alapvető oktatási kompetenciákkal kapcsolatban tesz az írás, az olvasás, persze olyan kompetenciák, amelyeket digitális készségekkel kell kiegészíteni. Ezek ugyanis legfontosabb prioritások, mint ahogyan azt ön is mondta. Nagyon sok változás van folyamatban jelenleg, és a digitalizáció, a robotizáció, a mesterséges intelligencia hatalmas lehetőségeket jelentenek egész Európa számára. De persze, ezeket a kihívásokat tudni kell kezelni. Tehát még változnak, javulnak a munkerőpiaci feltételek szerte Európában, még mindig vannak különbségek a tagállamok között alacsony munkaerőmobilitás, munkaerőpiaci szegmentáció, egyre több kompetenciahiány, és az EU 2020 célok, amelyeket 10 éve tűztünk ki, magukba foglalták a szociális inklúziót, ezeket azonban még nem sikerült elérni. Az éves országspecifikus ajánlások, amelyeket a bizottság adott ki múlt hónapban, mm, sok ö, ilyen kihívásra mutattak rá. Kettő kérdésem lenne. A bizottság hogyan tervezi mm, elérni azt, hogy a tagállamok a munkaerőpiaci és az oktatási reformokat elvégzik, hogyan lehet felkészülni a változó munkaerőpiaci helyzetre, és a bizottság hogyan próbálja az európai munkaerő kompetenciáinak növelését és átalakítását támogatni a digitális munkaerőpiac jegyében. Nagyon köszönöm az SZND részéről, Rienszki úr. Nagyon köszönöm nagyon köszönöm, elnök úr, és köszönöm alelnök úr, köszönjük, hogy itt van, és köszönjük, hogy megtartotta ezt a prezentációt. Béker kollégával, kollégától eltérően, én azt gondolom, hogy ő nem jó helyre helyezte a fókuszt. Mesterséges intelligencia készségek szerintem itt egy tágabb kérdést kell vizsgálnunk. Elhiszem, hogy a globalizáció mm, gyümölcseit le kell aratni, és ezzel kapcsolatban ki is mondta, ki is mondták, hogy a globalizációnak a támogatása az jóléti államokhoz tud vezetni, és erős, erős Európához. Na de a befektetések, és a szociális befektetések egészen pontosan a lényeg itt. A befektetés az fontos részét képezi az ön portfóliójának, ezért szerintem erre a fő üzenetre kell kitérni. Ebben a hónapban volt már egy független értékelés, és ezen értékelés szerint majdnem sikerült elérni az elfogadott befektetéseknek a célkitűzését, és van még egy másik célkitűzés, ugye az aláírt befektetési szerződések. Az FC Plus, amelyre ön is utalt, mm, csökkenti legalább 6%, csökkenti legalább 6%-kal a jelenlegi programozási periódusban azokat az FC alapokat, illetve ELZEF alapokat, amelyek a foglalkoztatást hivatottak támogatni. Kettő perc persze nem elegendő arra, hogy minden kérdésre kitérjek, de nagyon szeretném, hogyha a legfontosabb kihívásra kitérne, vagyis a, az egyenlőtlenségek, a szegénység, az egyenlőtlenségek új, újbali formái, amelyek a digitalizációnak tudhatók be. Azt látom, hogy a fókusz nem jó helyen van a bizottság részéről. A bizottság nem jó helyre fókuszál, és a legnagyobb kihívásokkal nem foglalkozik. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. McIntyre asszony, az LKR részéről kettő percben. Köszönöm. Nagyon, nagy, nagyon üdvözlöm a közleményét, a bejelentéseit. Szerintem is rendkívül fontos, hogy a készségekre, az oktatásra fókuszáljunk, illetve a vállalkozóságra. Egy eh, STOA ülésen előkerült az a kérdés, hogy milyen fontos a kritikai gondolkodás megtanítása az embereknek. Meg kell tanítani az embereknek azt, hogy gondolkozzanak. Nagyon üdvözlöm, ugyanis kitért erre. Már 2 millió munkahely nincs betöltve az Európai Unióban, és több száz ezer munkahely nincs betöltve az IT szektorban. 2020-ra 90%-a a munkahelyeknek majd közép- vagy felsőfokú szakképzést fog igényelni. Szerintem többet kell foglalkoznunk a gyakornoksággal, és azt is gondolom, hogy vállalkozói készségeket kell tanítani az embereknek, hogy az emberek saját maguknak tudják teremteni a saját munkájukat vállalkozói készségeket kell tanítani Európa szerte. Számos példát láthatunk arra, hogy az embereknek megtanítjuk, hogy hogyan kell vállalkozást vezetni, van is az Egyesült Királyságban egy ilyen program. Megtanítjuk az érdeklődőknek, hogy hogyan teremthetnek saját maguknak munkát és munkahelyet. Az lenne tehát a kérdésem, hogy a bizottság mit tesz Mm, támogat-e olyan kezdeményezéseket, amelyek partnerségeket támogatnak a vállalatok, az egyetemek között, annak érdekében, hogy az EU-s állampolgárok az IT, az energia és a high-tech mm, termelési szektorban hozzáférjenek, hozzáférjenek a munka lehetőségekhez. A mm, felmaradó pár másodpercben megkérdezném, hogy a vidéki munkavállalás esetében mit lehet tenni. Látjuk, hogy mezőgazdaságban is megjelenik a technológia, és azt is láthatjuk, hogy az Egyesült Királyságban most már több embert alkalmaznak, mint jó pár évvel ezelőtt. Szeretném megkérdezni, hogy ön mit gondol a vidéki munkahelyteremtésről? Nagyon köszönöm, azt látom, hogy az Alderúttól senki nincs itt. Goa részéről Kári asszony a több percben. Uh, uh, köszönöm szépen. Mindenek előtt üdvözlöm itt a parlamentben, köszönöm a bevezető előadását. Abban szerintem valamennyien egyetértünk, hogy az oktatásba eh, be kell ruháznunk, eh, itt magasabbra kell tenni a lécet. De legyünk őszinték, itt eh, nem csak olyanokról van szó, akik alacsony szintű képzésben részesültek, hanem sokszor még ügyvédek vagy magasan képzett emberekkel kapcsolatban is fennáll annak a veszélye, hogy a mesterséges intelligencia révén kiszorulnak a munkából. A fiatalok körében sokszor nagyon magas a munka nélküliség, mert nem rendelkeznek a szükséges képzettséggel. A bizottság részéről nagy a nyomás, a nyugdíjreform, reformokra, hogy tovább dolgozzanak az emberek, hogy mobilabbá váljanak az egész EU-ban a munkavállalók. Ez a fiatalok számára különösen megnehezíti azt, hogy a munkaerőpiacon méltányos feltételek mellett találjanak munkát. Általánosságban a bizottság megfontolná azt, hogy máshova kellene helyezni a hangsúlyt, ahelyett, hogy nyomásra helyeznék a munkavállalókat, hogy keményebben tovább dolgozzanak. Inkább talán, ha abból indulunk ki, hogy a gépek átvesznek nagyon sok munkát, akkor valamely ilyen rövidebb ideig dolgozhatnánk, csökkenteni lehetne a munkaidőt, és hogyha a tagállamokban ennek megvan a gazdasági indokoltság, akkor meg lehet reformálni a munkaerőpiacot úgy, hogy például javuljanak a szociális szolgáltatások. Köszönöm szépen. A zöldek képviseletében nem látok senkit. Az EFDD asszony. Nagyon köszönöm. Szeretnék a, a az ország specifikus ajánlásokra reagálni itt Olaszországban, azt látjuk, hogy a Job Act tel kapcsolatban véleményt nyilvánított a bizottság. Egy prekárius, bizonytalan munkaforma, munkaformák által uralt munkaerőpiac jelent meg. A munkavállalók semmiféle jogból nem tudnak profitálni. Szerintem fontos lenne a az átlátható munkafeltételekről szóló irányelvet alkalmazni, átültetni, és ezt úgy átformálni, hogy ez megfeleljen az új munkavállalási formáknak, amelyek már jelen vannak a társadalmainkban. Fontos lenne olyan jogszabályokat, olyan szabályokat teremteni, amelyek az új munkaformákra is kitérnek. A digitális munkavállalókra, a nullaórás szerződésben dolgozókra. A nullaórás szerződéseket úgy, ahogy van, el kellene törölni. Védeni kell a munkavállalókat, és átlátható munkavállalási és szerződési formákat kell teremteni, méghozzá úgy, hogy a szakszervezetek ezekre az új munkavállalási formákra is kitérjenek. A Cinque Stelle mm, program Ringbesztele mm, programjának, illetve a munkahogyi miniszternek a programjában szerepel a méltányos munkavállalási feltételek megteremtése, hogy a Job Act munkavállalásról szóló törvénynek az aránytalanságait rendbe rakjuk kitérnénk a nyugdíjakra is. A bizottság azt mondja, hogy a nyugdíjak egy bizonyos pont fölött aránytalansághoz vezetnek, és a harmonizációt sértik. A mi kormányunk ebbe az, ez ellen szeretne küzdeni. Szeretné, hogyha a biztosítási rendszereknek az aránytalanságait el lehetne törölni. Ezek olyan aránytalanságok, amelyek egy nem régi törvény miatt léptek életbe. Tavaly a plenárison mi is kitértünk ezekre a kérdésekre, a bizottságot arra, azra, arra bátorítanánk, hogy támogassák a, azokat az országokat, amelyekben még nincs megfelelő társadalombiztosítási rendszer, nincs minimum jövedelem, támogassák, bátorítsák az országokat ezeknek a bevezetésére, és adjon meg a bizottság minden lehetőséget arra, hogy például a szociális alapból legyenek minimális jövedelemre vonatkozó szabályok nem csak az a fontos, hogy a képzést hozzáigazítsuk a munkaerőpiachoz, hanem a védelmet, a védelmi rendszert is meg kell teremtenünk. Ennek a harmonizációjával lehet csak az oktatási rendszert hatékonyá tenni, és valóban reformokat bevezetni az oktatás területén. Köszönöm. Köszönöm. Elnef részéről Merten úr. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Katainen úr, köszönöm, tisztelt alelnök úr. Köszönöm, hogy itt van, és találkozik az európai nép képviselőivel. Köszönjük, hogy elmondja azt a szokásos litániát, amelyet a bizottság mindig elő szokott adni 20-20 célokról. Katainen úr, olyan érzésem volt, mintha éppen kampány lenne és ön jelölt lenne. Ugyanis, mintha jelölt lenne a bizottságnak a, az elnöki tisztjére jövőre, hogyha jól hallottam. Tudjuk, hogy minél többen buknak, annál jobban veszik őket fel a bizottságba. Barózó úr például csődbe vitte Portugál, Portugáliát, a bankokat támogatja, tehát természetesen logikus módon a Goldman Sachs-ba tették át Barroso urat. Juncker biztons, bizottsági elnök pedig úgy lett elnök, hogy előtte támogatta Luxemburgban az adóparadicsomot, most pedig adószolidaritásról beszél. A belga rendőri vezető pedig rámutatott arra, hogy mennyire nem kompetens sem a párizsi, sem a brüsszeli merényletek kapcsán, úgyhogy az Európolnak a vezetője lett. Finnországban pedig látunk a Nokia-val is összefonodásokat. A Nokia az egyetlen nagy európai mobilvállalat fel is vásárolták, 25 ezer embert ki el is bocsátottak. És akkor még nem beszéltem Franciaországban az alkatel munkavállalók elbocsátásáról. Logikus módon Gátájnán úr, önnek tehát brüsszeli posztot szántak, munkahelyteremtés, befektetés, növekedés, beruházások, versenyképesség – az ön pártja Finnországban be akarja zárni a vidéki kórházakat. A munkanélküliség, a privatizáció, tessék, ezek vannak programon, ez lesz Finnországban, ez a finn jövő. Katajnán úr, tisztelt jelölt úr, Szerintem minden lehetősége, esélye megvan arra, hogy ön legyen a bizottság új elnöke, csak hogy májusban, 2019 májusában lesznek itt választások, és a nép, amelynek mi a képviselői vagyunk, újra a hanguknak, újra a hangukat fogják hallatni, és meg fogják mutatni, hogy mi a véleményük erről a politikáról, amely tönkretette az európai szuverén állampolgárokat. Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy ez eszmecsere az itt politikai, és semmiféle perspektívával nem kapcsolatosak. De de, hát mégiscsak kampány van. Elnézést, Márten úr, de nálam van a szó, én tudom megadni a szót, az önfelszólás ideje pedig lejárt. Katainen úr, a szó. Thank you very much. Um, for... Köszönöm szépen, Beckers úrnak válaszolnék először a felvetéseire. Hogyan tudnánk biztosítani azt, hogy a szükséges reformok megvalósulnak, tehát a készségfejlesztés, az alkalmazó képesség erősítése a tagállamokban, ez lenne a reform lényege. Idén az európai szemeszter folyamat keretében nagyobb figyelmet szenteltünk az oktatásnak. Ez nekem is személyes küldetésem. Úgy gondolom, hogy nem csak a készségeket kell erősíteni, hanem alapvetően az oktatás alapjait kell erősíteni. Ez az egész társadalom érdeke, és ez a társadalmi igazságosság szempontjából is elengedhetetlen. Hogyha megnézzük az OECD-t, a PISA tesztek eredményeit, az alapfokú oktatásban nagyok a különbségek a tagállamok között. Szerintem sok tagállamban még nem tették politikai prioritásá az oktatást már évek óta. Nagysebességű vonatokba beruházni, az lehet, hogy vonzóbb befektetőknek, mint az emberi tőkébe beruházni. Pedig az én, ugye az élet korábban talán egyszerűbb volt, mint ma, egyre komplexebbé válik az életünk, és sokan támogatják a nyitottabb világot, a nyitottabb társadalmat, a szegénység csökkentését. A technológia változik, ami sok tekintetben megkönnyíti az életünket, de vissza az életünkbe egyfajta illékonyságot. Én személyesen azt gondolom, hogy eh, az emberi tőkével összefüggő kérdésekre sokkal jobban eh, kell figyelnünk, mint korábban eh, a társadalomban zajló változások miatt. Az ország specifikus ajánlásokra ezért is szükség van. Második dolog. Létrehoztunk egy új strukturális reformokkal foglalkozó szolgálatot, ami jól működik, és a következő hosszú távú költségvetés időszakában még jobban fog működni erősíteni akarjuk a strukturális reformoknak nyújtott támogatási szolgáltatást a tagállamok felé, a strukturális reformok a reputációján javítani kell ezeket. Elég negatívan érzékelték, értékelték korábban. De miután körülöttünk változik a világ, meg kell reformálnunk a társadalmainkat, és erősíteni kell a jóléti állam struktúráit. Ezért egyre fontosabbá válik a bizottság részéről a tagállamoknak az a támogatás ezen a téren. Lesz egy kísérleti projekt is ezzel kapcsolatban, illetve már van, és úgy tűnik, hogy jól is működik. Ez az egyik lehetséges olvasat készségek oktatása. Most ennek kapcsán van egy szolgáltatásunk, amely ingyenes a tagállamok számára, és teljesen önkéntes. Hogyha valamelyik tagállam meg akarja reformálni az oktatási rendszerét, akkor a bizottság OECD-vel együtt létrehozhat egy munkacsoportot, felmérik először is a jelenlegi rendszer gyenge pontjait, hiányosságait, és utána tanácsokat adnak a reformra vonatkozóan. Nem sokan élt éltek ezzel a lehetőséggel, hogy két éven működik ez a, vagy létezik ez a szolgáltatás, gondolják, akkor vigyék ennek hírét. Az oktatás reformja viszonylag gyors idő alatt lebonyolódhat. Például Portugáliában vagy Észtországban megreformálták az oktatás rendszert, és most már látszanak az eredmények négy-öt évvel a reform után. Tehát ezt tényleg érdemes megcsinálni hogyan könnyíti meg a bizottság a felnőtteknél a kompetencia készség fejlesztést, például a digitális készségek fejlesztése az egyik kiemelt terület. Szerintünk nem csak az állami intézmények, hanem a magáncégek is terjesztelik a jó gyakorlatot. Itt például Belgiumban is láttam erre jó példát. A gyerekek számára különböző oktatási programokat a valahol más országokban a munka nélkülieket célozzák meg különböző képzési programokkal. És végül ugye beruházások, az európai strukturális és beruházási alapokból történő támogatása kérdéséről is beszélhetünk. Bekerülnek, mondom, hogy betárgyaltam tagállami oktatási miniszterekkel, és azt javasoltam nekik, hogy fontolják meg az Erasmus Plus programok igénybevételét, különösen tanárok, illetve mm, a tanári pályára készülők számára hogyha mondjuk X állam úgy dönt, hogy a tanárkezésben részvevők 20%-a él az Erasmus lehetőségével, vagy X számú, már aktív tanár venne részt Erasmus Plus programokban. El tudja képzelni, hogy ez milyen változást eredményezne a társadalmi tőkében? nem mindig más ország oktatási rendszerétől kell tanulnunk, hanem ha egyszerűen nemzetközi válik eh, az oktatás, eh, a tanárok követik a fejlődést eh, más országokban is. Ezt segíti elő az Erasmus Plus is, amit a, mondtam, a tanárok és a tanár jövőbeni tanárok is jobban igénybe kellene, hogy vegyenek. Következő kérdés. Nálam jobban tudják önök, hogy a szociálpolitikai intézkedések túlnyomó része a tagállamok kompetenciája, de ezért van, amit az EU is megtehet. Például a társadalmi vagy szociális infrastruktúrát erősítő intézkedések. Az EFSZ-t szeretnénk felváltani más struktúrákkal. Négy beruházási terület van, a kutatásfejlesztés, a szociális terület, a, ezek közül kettő. Az FC keresleti alapú volt, tehát a kereslet indukálta, azaz valaki érdeklődő kellett, hogy legyen, aki be akart ruházni a szociális területen. Most ehhez képest szeretnénk a garanciákat jobban igénybe venni, mint korábban az FC esetében ezt tettük. Ha csak a parlament nem változtat a javaslatán, akkor szeretnénk megkettőzni a jelenleg a szociális infrastruktúra, illetve a infrastruktúra támogatását. Tehát nem kettőről négy, négy milliárdra, hanem itt 26-ról 50 milliárdra növelnénk ezen, ezen a szociális területen a beruházásokat. Szakmunkás tanulók képzésem, ezeket a lehetőségeket is jobban igénybe kellene venni, hiszen itt vannak dinamikus módjai a szakképzés megszervezésének, vállalkozói készségek oktatása, igen, ez is fontos. Néhány országban a vállalkozókat vállalkozó létet így a második legjobb opciónak tekintették, vagy ha valaki semmiben nem tud fogni, akkor jó, akkor legyen vállalkozó. De az, hogy mi a cél, valami olyan munkát végezni, ami, ami értelmes az egyén számára, nagyon értelmes munkának tűnik. Sokszor a, a vállalkozás ilyen ilyen lehetőségeket teremt, hogy ez valami olyasmi, amit tényleg én akarok csinálni. Ezért a vállalkozó ismertek oktatását jobban bele kell építeni a tananyagba, mint ahogyan ez jelenleg megvan. A digitális készségek eh, és eh, magán, illetve állami eh, szervezetek partneri kapcsolatának a kialakítása, a, a szociális partnerekkel együtt. Ilyen együttműködéssel jobb továbbképzési lehetőségeket, készségfejlesztést lehet biztosítani. Más és más készségekre van és lesz szükség. Nem indulhatunk ki abból, hogy az állami oktatás keretében az összes kihívásra választ lehet adni. Ezért nagyon fontos, hogy a magánszektort is bevonjuk ebbe, és időnként még más érintett szereplőket is vidéki területek kérdése. Azt hiszem, hogy talán büszkébbek lehetünk eh, a vidéknek jutott támogatásokra, és a strukturális változások, amiket tervezünk, növelni fogják a vidéken a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Tehát a város és a falu közötti fizikai távolság már nem számít eh, annyit, mint korábban. Annak érdekében, hogy a hozzáférés javuljon, azt is biztosítani kell, hogy a hogy vidékre menjenek beruházások, hogy az ott élőknek ugyanolyan lehetőségeik legyenek, például internet hozzáférés, digitális lehetőségek terén. Munka megosztása. Ugye miután változik a munka jellege, biztos vagyok abban, hogy a munka mm, másképpen fog majd megoszlani. Azaz, eh, egyrészt eh, abba kell kiindulnunk, hogy legyenek tisztességesek a munkafeltételek. Annak nincs értelme, hogy az eh, állami szervek osztogassák szét a munkákat, hogy munkahely legyen azoknak is, akiknek esetleg most nincs. A szociálpolitikát és a társadalombiztosítási rendszereket kritikusan gorcső alá kell venni. És ilyen módon lehet majd kombinálni az ideiglenes átmeneti vagy részmunkaidős munkatevékenységeket. A társadalombiztosítási rendszereket akkor hozták létre, amikor mindenkinek volt munkája. Nyolckor vagy kilenckor kezdtek az emberek dolgozni, és négykor vagy ötkor mentek haza. A társadalombiztosítási rendszert könnyű volt viszonylag létrehozni az ilyen monolitikus világban. De azóta megváltozott a világ, és most új lehetőségeket kell keresnünk, hogy alkalmazkodjunk a megváltozott követelményekhez. Időnként jogszabályokra van szükség, amikor a szociális partnerek tárgyalásokkal nem jutnak megoldásra. És végül az utolsó kérdés, ez nem nagyon illeszkedik a mai témánkhoz, de azért ezt is feljegyeztem. Köszönöm, még ketten kértek szót. Lehet, hogy én is hozzászólnék a kihívásokhoz. Az oktatás, a szakképzés valóban olyan területek, olyan kihívások, amelyek rendkívül fontosak. Sok mindent bele lehet tenni, a, sok minden forrást fel lehet használni, hogy kiavítsuk azt, ami eddig nem ment jól. De látom, hogy a tagállamról tagállamra Mm, egyre többen jönnek ki képzésekből, anélkül, hogy lenne diplomájuk, lenne szakképesítésük, vagy azért, mert ott hagyják az iskolát, vagy azért, mert kizárják őket az iskolából. Szerintem erre is figyelni kellene, és el kellene kerülni, hogy ilyen katasztrofális következményei lennek ennek. Sofia Ribeiro kap nagyon köszönöm, tisztelt elnök, elnök úr. Köszönöm biztos úrnak is, hogy itt van. Hallottam a felvezetőjét arról, hogy mennyire fontos befektetni az oktatásba, és az európai szemeszteren szemeszteren, szemeszterben keresztül mennyire fontos támogatni az oktatást. Látom, hogy hatalmas kihívást jelent a robotizáció, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia. Olyan kihívások ezek, amelyekhez a lehető legjobb tanárokat kell hadba állítanunk. De olyan szakpolitikákra is szükség van, amelyek támogatják a támogatják az oktatókat, illetve a hallgatókat is. Figyelembe kell venni a munkát, a munka, munkaidőt, a tanárok munkaidejét. A legjobb tanárokat kell bevonzanunk az oktatási rendszerbe, ugyanis csak így tudjuk felhasználni a legjobban a tudásunkat, és így tudjuk a legjobban fejleszteni a diákokat nem lehet a költségvetésben, a többéves pénzügyi keretben kevesebb forrást szánni erre az oktatási kérdésre. A bizottság nagyon ügyesen játszmázik a számokkal, a folyóárakkal, a nem folyóárakkal, és azt látjuk, hogy a költségek ha bár nagy, nagyobbak is lehetnek, mégsem a megfelelő fókuszra használjuk fel őket. Szükség van a megfelelő szakpolitikák alkalmazására. A kiszolgáltatottakat támogatni kell, ehhez pedig nem lehet a kohéziós alapokból 45%-ot elvonni. Persze ott a Brexit, újra el kell osztani a költségvetést a különböző kiesések miatt ott vannak a védelmi költségek is, amelyek nőnek, és akkor ne felejtsük el, hogy vannak olyan országok, amelyek elveszítik a részesedésüket, vannak olyanok, amelyek nem. A, nagyon fontos, hogy a mutatókat növeljük. Megpróbáltuk az elmúlt években elkerülni a csődöt, és sok erőfeszítést tettünk mi portugálok, hogyha az Európai Bizottság nem támogatja az erőfeszítéseinket, akkor szétesnek az erőink. Azt is látjuk, hogy a vidéki területeken, a kiszolgáltatottabb területeken is harcolni kell a egyenlőtlenségek ellen. Köszönöm, Pirinszki úr. Thank you, Mr. Köszönöm szépen mindenkinek, különösen Katájnen úrnak, hogy válaszolt a szociális beruházások, kérdésé, ö, szociális beruházásokkal kapcsolatos kérdésekre. A társadalompolitika a tagállamok számára is rendkívül fontos, az ő hatáskörük és az Európai Uniónak azonban van szerepe ennek célirányosításában, meghatározásában, finanszírozásában. De a nemzeti felelősségekkel kapcsolatban meg kell említsük, hogy az egészségügy hogy voltak azok a területek, ahol a nemzeti szinten a megszorítási intézkedések miatt a legnagyobb visszafogások voltak. a, a 2019-es európai szemeszterre kapcsolatban, ahogy ön is mondta, két szociális kérdésre kell reflektálnunk. Nem gondolja-e, hogy a harmadik terület a szociális táblázat harmadik területe az egyenlőtlenség és mobilitás több mutatót kellene, hogy tartalmazzon, annak érdekében, hogy pontosan meg tudjuk a jövedelmi különbségeket is határozni, hiszen ez óriási kívás minden országban. És hogy minden ország a költségvetése meghatározásánál tisztában legyen abban, hogy az egyenlőtlenségeket fel kell oldania. Vannak olyan tagállamok, mint Bulgária, ahol egyre nagyobbak az eltérések, és már pedig már most is az egyik legnagyobb Európában ez az ország az, amelynek legtöbb területen utol kell érnie az EU-s országokat. Szociális kérdések említette, a módosításokat, az irányelv azt, hogy 2,4 milliárdot felemelik 25 milliárdra, és biztos vagyok abban, hogy ez év elején lévő beséseket ismeri, mely szerint 200-250 milliárdos beruházás és ráfordítás hiányzik a, évente a szociális területeken. Úgyhogy akár 3 trillióra is fel lehetne emelni az összegeket. Látjuk persze, hogy ha célirányosak akarunk lenni, de csak a félútra jutunk el, akkor, akkor fél megoldásaink lesznek, és a fél megoldás nem megoldás. Említette ön is a, az általános FC tapasztalatot is. Nem tudtam az előző hozzászólásomban erre kitérni, de óriási a földrajzi egyenlőtlenség és a beruházások megvalósításánál. Ismerem a magyarázatokat, az egyik ugye az, hogy a, a GDP-hez való arányban nézve nem olyan nagy a különbség, aztán az ország mérete, de akármivel is magyarázzák, az eredmény az, ami az egyenlőtlenség megmarad, a vidéki területek hátrányát látják ennek, ahogy McIntyre asszony is említette. Úgyhogy ha a bizottság tényleg fordulatot akar, akkor átfogó erőfeszítéseket kell tenni, a kohéziós politikára visszatérni, a konkrét szociális megoldásra, amely úgy tűnik, hogy vagy, vagy, vagy látszólag kezd megoldódni. Végül pedig a strukturális reformok és programok. Mindannyian tudjuk, hogy a strukturális reformok a hagyományos értelemben a versenykorlátoknak a feloldását jelentik, rugalmas erő, piac, stb. stb. A mi bizottságunk véleménye, alelnök úr, a strukturális reformok éves jelentésében is megjelent, határozottan meg, úgy véljük, hogy meg kell határozni, hogy a strukturális reform az oktatás, egészség, lakás, tehát a szociális területekre is ki kell, hogy térjen. Üdvözlöm mindazt, amit elmondott, támogatom is, és kérem, hogy erősen támogassa a strukturális reformoknak ezt a részét, mert végül is ez az, ami a kulcsa annak, hogy a tagállamokban fordulat indulhasson el. Végül pedig volt egy konferencia ezért februárjában, Szófiában, ahol nagyon erős csapattal vettek részt az európai intézmények is, és ott beszéltünk arról, hogy hogyan tovább. Köszönöm. Köszönöm. Alelnök úr, átadom önnek a szót. Nagyon köszönöm én is. Madam Ribeiro mentioned that there should be... Ribeiro asszony említette, hogy a ösztönözni kellene a tanárokat, bérek emelése nyilvánvalóan fontos eleme ennek. De ugyanúgy meg kell nézni, hogy ugye, hogy a legtehetségesebbek jelentkezzenek, ne pedig az elkötelezettek, ne pedig mások. Ha megengedi, akkor ezt ahhoz kapcsolnám, amit Brinski úr is mondott a strukturális reformokról a szociális ágazatokban, ezek között az oktatásban. Egy a hazámból hadd mondjak egy példát, és el kell mondjam, hogy igazából meglepett, amikor a statisztikát láttam. Finnország az OECD átlagnál kevesebb összeget fordít az oktatásra, és mégis az eredmények nagyon elég jók. A pénz tehát nem az egyetlen dolog, ami megmagyarázza az eredményeket. Persze ezt nem kell mondjam a tanároknak, tehát nem kell azt mondani, hogy meg kell fizetni a tanárokat, hiszen bár megjegyzem, nem annyira magas az, a pedagógusok fizetése, de van valami más is az oktatási rendszerben, amitől a szakma vonzóvá válik, és, és amivel tiszteletet is ébreszt a családok és a tanárok közti kapcsolat nagyon fontos. Ha megengedik, hadd mondjak egy példát abból, amikor pénzügyminiszter voltam hazámban. A lányom hat éves volt, és iskolába került. És a, elmentem vele az első nap az iskolába, és utána pedig egy sajtókonferenciára mentem a partnerségről és a költségvetésről. És láttam, hogy a tanár telefonál. És mondtam a miniszterelnöknek, hogy vegye át, mert be kell mennem az iskolába. Muszáj volt, úgy gondoltam, hogy valami baj volt, pedig csak egyszerű iskolai ügyekről volt szó. Tehát ez a normális dolog, hogy a, a tanár kapcsolódik, a, kapcsolatban áll a szülőkkel és viszont, és ez csak egy példa. Nem csak pénzről szól akkor az, amikor az oktatási rendszer reformjáról beszélünk. Nem is kell ezt mondani, de, de nyilvánvalóan jobban kell felhasználni a meglévő forrásokat, nagyobb, jobban meg kell fizetni a tanárokat, nagyobb tisztelettel kell övezni őket. Úgy gondolom, hogy ez a fajta felgondol, elgondolás is fontos, nem pedig csak az, hogy a strukturális alapokat meg kell emelni. Portugália jó példa, és az eredmények is javulnak, legalábbis az OECD szerint a reformoknak köszönhetően. Igen, az is igaz, hogy a kohéziós alapok forrásait csökkentik, de mégis a szociális alap jelentős marad. Az egy milliárd megmarad jövőre, és a beruházás nagyobb jelentőségű, nagyobb eredményeket lehet vele elérni. Vannak olyan országok, ahol ez csökken, és vannak olyanok, ahol a kohéziós javaslatok maximumát elérték, ezt én értem, de természetesen most önökön múlik, hogy tárgyaljunk a, a tanács, hogy hogyan tárgyaljunk a tanácsal. Végül pedig a szociális területek beruházása, az 50 milliárd, ösztönözni kell a tagállamokat is, hogy ők is járuljanak hozzá, hiszen nem lehet minden csak az EU költségvetésből megoldani. végül pedig az fc ről és az egyenlőtlenségekről. A legreálisabban úgy lehet ezt megkérdezni, ha az FC beruházást a GDP-hez viszonyítva nézzük. Ez az, ami megmutatja, hogy egy ország országnak mennyire sikerült felhasználni az fc t a gazdaság érdekében. És ilyen a legnagyobb FC felhasználó Görögország, aztán Bulgária, nem, Észtország a második, aztán Bulgária, Portugália, Spanyolország, és a hatodik Finnország. Tehát az öt első az jó irányba megy. El tudjuk, ez a legnagyobb titok, senki nem tud róla, de körülök, hogy rákérdez, köszönöm, mert bár az FC az kereset alapú alap, tehát igény alapú, mégis azt tudjuk elérni vele, amit vártunk, hogy a piac hátrányait tudjuk kiegyenlíteni vele. Az EFSZ-vel kapcsolatos összes szükséges adatot megtalálnak a weboldalon. De nagyon szépen köszönöm, hiszen kiváló volt ez a beszélgetés. Mi köszönjük, nagyon köszönjük, hogy itt volt. mert mondtam a bevezetőben is, rendkívül fontos ez a struktúrált párbeszéd számunkra, Remélem, hogy hamarosan találkozunk a struktúrált párbeszéd keretében a bizottság és a parlament között zajló eszmecsere égisze alatt. És akkor most jön az utolsó napirendi pontunk itt a délelőtt folyamán. Igen, különleges napirendi pontról van szó, ugyanis nem jelentésről vagy véleményről fogunk itt beszélni, nem lesznek módosítók, semmiféle szöveg, hanem a legutóbbi AMP szakbizottsági ülésen beszéltünk néhány képviselővel arról, hogy milyen vita, milyen konfliktus van itt a parlamentben, milyen szociális konfliktus állít fenn a tolmácsok és az Európai Parlament között. A koordinátorok múlt héten Strasbourgban tartottak egy ülést, ezt a témát vizsgáltuk is, és úgy döntöttünk, hogy egy bizonyos időt szánunk erre a témára, és beszélünk erről a kérdésről, meghívjuk a tolmácsoknak a képviselőit. Úgyhogy fél órában fogunk erre, ezzel foglalkozni, ezt két részre bontjuk. Először is 15 percet adunk a tolmácsok képviselőjének, utána a második 15 percben pedig a hozzászólásokat a kollégák hozzászólásait, főleg a koordinátorok hozzászólásait várjuk. Szeretnék köszöntet mondani a tolmácsoknak a munkájukért először is. Alapvető fontosságú az ő munkájuk, még akkor is, hogyha most szociális konfliktus van, ezt el kell mondani. És köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és felszólalnak, elmondják, hogy milyen követeléseik vannak. Én, ezt saját nevemben mondom, szerintem nem a parlamenti képviselőknek kell a szociális tárgyalás tartalmáról felszorolni, hiszen az Európai Parlamentről van szó, ez is olyan, mintha egy vállalkozás lenne. Viszont nagyon fontos, és ezt szeretném elmondani, nagyon fontos, hogy a mm, múltkori szakbizottsági ülésünkön elmondtuk, hogy fontos, hogy a parlament a tárgyalás, a szociális párbeszéd elvét érvényesítse a lehető legteljesebb módon. 15 percre át is adnám a szót három, kép, három embernek, Roberto Ekinónak először is, valamint Astridnak és Anna Vivász Bajó asszonyoknak, elnézést, hogyha rosszul mondtam a nevüket, én nem tudok olyan sok nyelven, mint a tolmácsok, de minden esetre negyed órára átadnám önöknek a szót, kérem, hogy osszák fel egymás között ezt a negyed órát. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm az EMPL szakbizottságnak, hogy fogadtak minket ilyen rövid határidővel. Megpróbálok röviden fogalmazni, már előre is elnézést szeretnék kérni a kollégáktól. Angolul van ez a prezentáció, mert évek óta angolul tárgyalunk erről a témáról, és ezért van angolul ez a prezentáció is. Először is szeretném elmondani a legfontosabb pontokat. A tolmácsok különleges kategóriáját jelentik a személyzetnek, ez a személyzeti szabályzatban is ki van mondva, ezért vannak külön munkafeltételeink. Miért? Azért, mert nagyon sok orvosi kutatás is rámutatott arra, hogy abnormálisan magas a stressz szintünk, hatalmas koncentrációról kell tanúbizonyságot tennünk, ugyanis egyszerre figyelünk, értünk, illetve szimultán módon tolmácsolunk egyik nyelvről a másikra. A munkának a sebessége fölött semmiféle ellenőrzést nem tudunk gyakorolni. Maga a felszólaló határozza meg a sebességet, nekünk pedig ehhez kell alkalmazkodnunk. És a többi személyzet, a személyzet többi tagjához, tagjával ellentétben nekünk nincsenek ö, irodáink. Ingázó munkavállalók vagyunk. Az európai parlamenti tolmácsolásnak konkrét kihívásai is vannak. Először is rövid felszólalási időkben szólalnak fel a felszólalók, emiatt pedig igen gyorsan fogalmaznak, és gyakran felolvasásba torkollik a felszólalás a normál ö, sebesség 100-150 szó percenként, az Európai Parlamentben ez 200-250 is lehet. Próbálunk a kihívásnak megfelelni, de vannak más kihívások is, például egyre több a technikai meghallgatás, illetve ülés, amelyekre fel kell készülnünk. Az új munkafeltételek, amelyeket ránk kényszerítettek tavaly augusztusban, nem adnak elég időt arra, hogy felkészüljünk, és így a szolgáltatásunknak a minőségét ezt csorbíthatja. A webes közvetítés miatt is nagy est stressz, ezt a közvetítést, ezt a ülést is weben közvetítik, és nincs semmiféle ellenőrzési lehetőségünk a beosztásunk fölött. A vezetőség, a programozási osztály osztja be az időnket, és gyakran utolsó perces változások is vannak, emiatt nagyon rugalmasnak kell lennünk. Miért is tiltakozunk? Nagyon békések vagyunk mi tolmácsok, nagyon rugalmasak is vagyunk, mert évek, évtizedek óta rugalmasak vagyunk és voltunk, most több ok miatt mm, szólalunk fel. Egyrészt jogi okok miatt, ugyanis az új tolmács munkafeltételeket egyoldalúan kényszerítettünk ránk, megsértve ezzel például a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezését az előző tolmács munkafeltételeknek. A személyzeti szabályzatot is megsértették így, ugyanis a személyzeti szabályzatban ki van mondva, hogy konzultálni kell a személyzeti bizottsággal, azonban erre nem került sor, valamint egy van egy, az új szövegben egy konkrét pont, amely ellenébe megy a munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló irányelvnek, méghozzá a napi pihenőidő témájára gondolok itt, illetve a szabadúszó kollégák és az európai intézmények közötti egyezmény is meg lett sértve, ugyanis az állandó tolmácsok és a szabadúszók között nem szabad semmiféle különbséget tenni, azonban az egyenlő bánásmód itt sérül. Továbbá nincs valós szociális párbeszéd, ezért jutottunk el oda, ahol most vagyunk. A szakszervezetek május 18-án figyelmeztetést adtak ki, azóta azonban semmiféle ülés, találkozás nem volt az Európai Parlament vezetősége és a szakszervezetek között. Nem, nem volt semmiféle békés megoldása, így módon lehetőség. Volt egy úgynevezett egyeztetés, amely a főtitkár és az Európai, az Európai Parlament vezetősége, a Személyzeti Bizottság között zajlik, ennek pedig 2017 végére le kellett volna zárulnia, azonban semmiféle gyümölcsöt nem hozott ez az úgynevezett egyeztetés. Hosszú volt az egyeztetés, és semmiféle konkrét, kézzelfogható eredménye nem lett. Na de menjünk egy kicsit vissza, és gondoljunk itt a szociális párbeszédre, még mielőtt eljutunk a sztrájk figyelmeztetéshez. Az Európai Parlament vezetősége kétszer egyoldalúan megszakította a tárgyalásokat, pedig a tolmácsok továbbra is szívesen tárgyaltak volna. Az Európai Parlament vezetőségének a céljai változtak az idők folyamán, méghozzá nem is kicsit. Változtak a célok, egyre több és több elvárást fogalmazott meg az EP vezetősége. Nem volt ö, semmiféle átláthatóság, a személyzeti bizottság, illetve a tolmácsok nem férhetnek hozzá a DigiLink adataihoz, statisztikáihoz, és az Európai Parlament vezetősége nem tudjuk, hogy milyen adatokra hivatkozva fogalmaz meg elvárásokat. Az információk az információkat, a helyzetet pedig nem megfelelőképpen mutatják be. Például júniusban volt egy LP e büró ülés, ahol is a sztorinak csak egy részét mondták el, és alapvető fontosságú információkat nem osztottak meg a jelenlévőkkel, tehát a, a képet kicsit elhomályosították. Látható, hogy itt a tolmácskabinokban nagyon sok, nagyon sok posztert tettünk ki, például azért, mert tömeges rekvizícióra került sor a júniusi plenárison Strasbourgban. A tolmácsoknak egyik nap például 60%-át rekvizícionálták, illetve diszkriminatív rekvizícióra került sor ezen a héten is. Nagyon sok embert rekvizícionáltak. Most mindenki szolidaritásból dolgozik azokkal, akiket rekvizícionáltak. Ami pedig a tartalmat illeti, a munkafeltételek természete miatt is felszólalunk. Szeretnénk, hogyha továbbra is magas minőségű szolgáltatást tudnánk nyújtani, úgy, hogy közben az egészségünket és a munka és a magánélet közötti egyensúlyt fel tudnánk tartani. Nem akarok a részletekbe belemenni, de azt szeretném elmondani, hogy naponta már több időt töltünk a kabinban, mint az ENSZ-nél. Az ENSZ a másik olyan intézmény, amit össze lehet hasonlítani az Európai Parlamentben, a tolmácsok hat Mm, órát töltenek a kabinban, és a nyelveknek hozzánk képest csak egy negyedével dolgoznak. Nálunk az EP munka időn kívül előtt és később is vár ránk munka, valamint hosszú napokat kell dolgoznunk. Előfordul, hogy tizen, ugye 12 órát kell résen lennünk, elérhetőnek lennünk, és a mm, tartalékos időnket is beleszám, nem számították bele azokba a statisztikákba, amelyeket önökkel megosztottak. Tehát hatalmas itt a félreértés, nem csak akkor dolgozunk ugyanis, amikor a tolmács kabinban vagyunk, ez csak a látható része a munkának, ez a egy csúcsa, hogyan szoktuk mondani. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy az LP képviselők is csak akkor dolgoznak, amikor itt vannak az üléseken. Na de hát az LP képviselők is közben találkozókat folytatnak, készülnek, Ugyanez van nálunk is, a munkának kétharmada nem látható, azonban alapvető fontosságú ahhoz, hogy magas minőségű szolgáltatást nyújtsunk, amelyet önök megérdemelnek, és hogy az egész rendszer működni tudjon. Most pedig a statisztikákra nem szeretnénk nagyon kitérni, de azt szeretném elmondani, hogy a statisztikák, amelyeket az LP e vezetősége bocsát mindenki elé, azok nem jó statisztikák, hibás statisztikák. Itt van például egy rész, amelyen a dián meg, megláthatjuk, hogy egy kolléga hogyan dolgozik. Ott jobb oldalon látható az ida, időbeosztása az egyik kollégánknak. Ez a kolléga egyáltalán nem volt ö, szerencsés, ugyanis három nagyon technikai ülésre került, plusz még egy háromoldalú egyeztetésre is, mindezt ugyanazon a héten. Tehát mindenre fel kellett készülnie és a statisztikába csak a, mm, az került be, amit a fülkében, a kabinban tart. Na de hát a készülés, a képzés, az adminisztratív munka, a nyelv szinten tartása, az nem kerül itt elő, pedig előfordul, hogy 35-40 napi rendi pontra kell felkészülni egy-egy tolmácsnak. A tolmácsok a változásoknak megfelelnek, mi szeretnénk úgy tovább dolgozni, ahogyan eddig. Ez, ez az alapvető igazság, ugyanis 2002 óta már nagyon sok tolmácsot elveszettünk, 350-ről 269-re csökkent az állandó tolmácsoknak a száma, a nyelvek pedig 11-ről 24-re nőttek, tehát kevesebb forrással teszünk többet. A tolmácsok benyújtottak egy javaslatot, amelyel még több pénzt lehetne megspórolni, és nagyobb rugalmasságot adnánk a munkafeltételeknek megfelelően ezzel erre már készek voltunk a tárgyalások egyezt, elkezdése előtt, tehát ebédidőben is, ebédidő környéken is rendelkezésre állunk, anélkül, hogy új tolmácsokat kelljen felvenni. Egyre több nyelvet fedünk le, ugyanis állandóan nyelvet tanulunk, már eleve vannak olyan tolmácsok, akiknek 6-7 nyelvük van, és folyamatosan dolgoznak azon, hogy még több nyelven tudjanak dolgozni. Mindehez viszont időre, oktatásra van szükség. Zeresképpen szeretném elmondani, hogy már számos engedménnyel éltünk, hogy megfeleljünk az Európai Parlament szükségleteinek. Sajnálatos módon azonban az LP vezetősége nem fogadta el a tolmácsok egyik fő kérését sem. Mondjuk úgy, hogy az EP vezetősége szeretné, hogyha a kecske is jól, lakjon és, jól lakna, és a káposzta is megmaradna. Csökkentették ugyanis az állandó tolmácsoknak a számát, csökkentik a mm, szabadúszó kollégáknak a számát és egyre kevesebb kollégát foglalkoztatnak. Ugyanakkor azonban egyre több az ülés, és éppen ezért nehéz mm, a körből négyzetet csinálni, nehéz a strukturális problémák megoldása nélkül csak a tolmácsok munkafeltételének megváltoztatásával megoldani a problémát szeptember óta, 2017. szeptembere óta egy úgynevezett soft verzióját alkalmazza az Európai Parlament vezetősége az új borrán kényszerített tolmács munkafeltételeknek. Mindez pedig nem, mindez mindez pedig megfelel nagyban a tolmácsok javaslatainak, éppen ezért a kettőt egybevetve megtalálhatnánk azt a kiegyensúlyozott megoldást, amelyet gyorsan kompromisszumra tudnánk jutni még nyár előtt. Ez már túl régóta húzódik ez az ügy, lenne, ha nyár előtt lezárnánk. A tolmácsok mindig is készek többet és többet tenni. Itt májusban a rövid plenárison is készek voltunk arra, hogy tovább menjünk a munkafeltételek vonatkozásában. Ez mindig így volt, mindig képesek voltunk és készek voltunk arra, hogy többet tegyünk. Nem akarunk több pénzt keresni, ugyanannyit keresünk, mint mások itt az Európai Parlament személy helyzetében mi csak szeretnénk méltányos munkafeltételekben dolgozni, úgy, hogy magas minőségű szolgáltatást nyújtsunk az egészségünk és a munkahelyi, munkahelyi és illetve a magánéletünk közötti egyensúly megtartásával. Köszönöm. Euh, Nagyon köszönöm Köszönöm, nagyon instruktív volt ez a felszólalás. Igen, kevés időt, tud, kevés időt tudtunk arra, de akkor is fontos, tudtunk erre szánni, de fontosnak tartjuk, hogy meghallgassuk Önöket. Mindenkit kérem, hogy maximum két percben szólaljon fel, és akkor megadnám, illetve elnézést, elnézést, azt hittem, hogy vége is a prezentációnak. Elnézést, elnök úr, de én is szeretném bemutatni a szabadúszóknak a nézőpontját. Kérem, hogy legyen szíves röviden fogalmazni, mert fontos, hogy ön is, ha önök is hallhassák a kollégáknak a reakcióit. Köszönöm, megpróbálok nagyon röviden fogalmazni. Gracias, señorías, señoras y señores. Elnök úr, hölgyeim és uraim, Roberto általában nagyon jól ismertette a munka feltételeinket. Én most a szabadúszatolmácsok szempontjából szeretnék beszélni erről a témáról, és sokszor csak a tisztviselőre gondolunk. 269 főállású tolmács van, de 1500 szabadúszó tolmács is dolgozik a parlamentben, azaz a kabinokban a munkaórák 50%-át szabadúszók teljesítik. Tehát többségében a önfoglalkoztatók, az úgynevezett AIK, rövidítéssel AIK-nak nevezett szabadúszó tolmácsok, magasan képzett kollégák vagyunk, nagyon nehéz vizsgákat tettünk le az Európai Unió hivatalos nyelvein, mi is tanulunk új nyelveket, és rendkívül rugalmasak vagyunk, alkalmazkodunk a parlamenti ciklusokhoz. Az AIK képvisel minket, a szinkron tolmácsokat képviselő szervezet. 1970 óta létezik egy szerződés itt a parlamentben, amely a szabadúszó tolmácsokra is vonatkozik. Tehát egy biztosítja az egyenlő elbánást a főfoglalkozási tisztviselő és a szabadúszó tolmácsok között a munka feltételekkel kapcsolatban el kell mondani, hogy vannak kivételes rendelkezések a szabadúszó tolmácsok számára, hogyha éjjeli munkáról van szó, vagy különösen eh, fárasztó, eh, messzi utazásokra kell eh, menniük. A szabadúszó tolmácsok szerződéses feltételeinél a pihenő időt figyelembe kell venni, és nem lehet egymás utáni hetekben pihenőidő nélkül foglalkoztatni a tolmácsokat. Mindenképpen az EU-ban alkalmazott nemzetközi standardoknak megfelelően kell eljárni. Az európai intézményekben a szinkrotolmácsok piacának a sajátosságait figyelembe kell venni, hiszen ez más munkakörökben dolgozók számára is eh, referenciaként elszámítanak. Folyamatosan halljuk, hogy csökkenteni kell a költségeket, de ez oda vezethet, hogy a végén eh, sokkal kevesebb eh, munkánk lesz, vagy egyáltalán nem lesz elég munkánk. Azt is láttuk, hogy a nagyon rövid távú szerződések száma jelentősen megnőtt gyakran, már is kezdődött az ülés, amikor a tolmácsot rekrutálják, borzasztóan nagyobb, nagy nyomás alatt dolgozunk ilyen esetekben, ez természetesen befolyásolja a munka minőségét is negatív irányba, és a szabadúszó tolmácsokat azért sokszor rosszabb bánásmódban részesítik. A szabad piacon gyakran már sokkal jobb feltételeket lehet elérni, nagyon kemény tárgyalásokkal, és az európai intézmények által rögzített sztenderdeket hát természetesen ott is figyelembe veszik. Kérem, hogy kísérjék figyelemmel itt a parlamentben is, hogy hogy haladnak a tárgyalásaink. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Először szeretnék a különböző frakcióknak szót adni. Zsorsbák először is a néppárt részéről. Kettő percen, hogyha lehet. Nagyon köszönöm, Claude. Én is. Nem szeretnék a nagy elvárásokról beszélni, vagy a szaktudásról, hiszen ezt mindannyian ismerjük a különböző szakbizottságokból képviselőként is, és igen nagyra érti, és értékeljük, hogy nap mint nap végzik ezt a munkát. És nem a tartalmakról beszélnék, hiszen ez egy rendkívül speciális terület. És ráadásul a szakszervezetek és a, a küldöttség dolga. De azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ezt megfelelően képviselhessék ezeket az érdekeket, ahhoz igazi szoci, szociális párbeszédre van szükség, és elidegenítő, és rendkívüli módon sajnálatosnak tekintem azt, hogy mi, akik itt a házon, házban szívesen mutogatunk ki a vállalatokra, azokra, akik a szociális párbeszédben nem akarnak részt venni, és itt a házon belül nem tudjuk hónapokon keresztül tisztességesen újraindítani ezeket a tárgyalásokat, és a tolmácsok képviselője is említette, hogy tulajdonképpen nem távoliak a megoldások, sőt, egy észszerű párbeszéden belül még a nyári szünet előtt is lehetne megoldást találni. Azt hiszem, ezt a munkát nem lehet egy gyártóüzemhez hasonlóan irányítani, ez szolgáltatás, a képviselők többször említették, minden nap be is mutatják, hogy mennyire rugalmasak, mennyire nyitottak, azt hiszem ezt értékelni kellene, és minél hamarabb vissza kell térni a szociális párbeszédhez, hogy valóban még a nyári szünet előtt megoldásra jussunk. Köszönöm. Köszönöm, Edouard Martin pour... Köszönöm, Edouard Martin a szocialisták részéről. Nagyon köszönöm, Claude. Nagyon köszönöm a tolmácsoknak, hogy magyarázattal szolgáltak. Részben már ismertük ezeket az okokat. Én legalábbis elolvastam a rendelkezésünkre bocsátott anyagokat. Szeretném elmondani, hogy Velle főtitkár úr úgy irányítja a parlamentet, mint hogyha egy vállalkozást irányítana. Na de ez a helyzet, amelyben most találkozunk, ez ugye sztrájkhoz vezetne egy vállalatban. Na, itt pedig a tolmácsokat rekvizicionálják, kollégák, és nem sztrájkolhatnak. c'est vraiment aux antipodes, aux antipodes. Teljesen egyáltalán nem úgy viselkedünk, ahogyan kellene. Ez illegális. Mindenféle nemzetközi egyezménynek ellenébe megyünk. Hogyan lehet valakit így a parlament élére megválasztani? Olyan, mintha ez olyan, mintha úgy akarnánk megölni egy, mint meg akarnánk ölni egy kutyát, azért, mert éppen beteg. Ugyanez történik itt a tolmácsokkal, nem sikerül megegyezni velük, akkor lecseréljük őket. Na de hát ők is személyzet, ők is személyzet, és nem lehet őket csak úgy lecserélni, kidobni dobni, újra fel, felvenni, mint hogyha egy termék lennének. Régóta mondom, hogy a kredibilitásunk, a hitelességünk, a képviselőnek a hitelessége abban áll, hogy saját magára tudja alkalmazni azt, amit másokra alkalmaz. Táján, illetve egyéb képviselők nem hiszem, hogy ugyanilyen munkafeltételek mellett szívesen dolgoznának. Mindenképpen fel kell lépnünk, nem elég az, ami eddig történt Elképesztő azt hallani, hogy a tolmácsokat rekvizicionálják. Ez, ez fenntarthatatlan helyzet. Megnézem önökkel, a tolmácsokkal, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet nagyobb akcióba ö, kapni, hogyan lehet ö, kintre is, kifelé is vizibilisebbnek lenni. Mindannyian tudjuk, hogy decemberben Göteborgban ott volt ez a három Tusk, Juncker és Tajani elnökök által aláírt konvenció, még meg sem száradt a tinta a szociális pillér dokumentumán, és mégsem alkalmazzuk azt. Merci, je pense que je n'ai personne pour... Úgy látom, hogy az EKR és az ELDE, mint a nem szeretne felszólalni, úgyhogy Keri asszonya GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm az előadást, és szeretném megköszönni a mindennapi munkát is valamennyi tolmácsnak. Valamennyien az önök munkájától függünk, és nagyon nehéz körülmények, feltételek között dolgoznak, nagyon nagyra értékeljük tehát a munkát, amit önök végeznek. Mélységesen aggódom és tulajdonképpen dühös is vagyok emiatt a hozzáállás miatt. És alapvetően szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy természetesen jog a komoly tárgyalások és a szociális párbeszéde lefolytatása. Abszolút eljött az idele, ideje, hogy a parlament vezetése visszatérjen a tárgyaló asztalhoz, és hogy önök is a nyári szünet után már biztonságban legyenek a munkafeltételeikkel kapcsolatban. A vezetés részéről tanúsított magatartás elfogadhatatlan, és nyomást kell gyakorolni a, a vezetésre részünkről is. Hogyha zöldek és az erdődés sem szeretne felszólalni, Dominik Márten az elnök részéről. Köszönöm, elnök úr. Szerintem egész egyszerű ez a dolog. Ez az Európai Unió, ez ultraliberális mindenáron prekariátusba akarja taszítani, taszítani mindenkit. Látjuk ezt az eljárást, igencsak egyszerű, a tol- szabadúszó tolmácsoknak az arányát növeljük, ők mindenféle védelem nélkül dolgoznak. Ugyanakkor pedig egyre többet kérünk az állandó tolmácsoktól, olyan munkafeltételeket kényszerítünk rájuk, amelyek egyre nehezebbek, és egészen a felmondásnak a szélére taszítjuk őket, legalábbis Velle úr ezt teszi. Szerintem ez szánalmas, ugyanis a parlament soha nem ilyen diskurzusokba megy bele, mindig másról beszélünk, soha nem arról, hogy mennyire ultraliberális ez az Európai Parlament. Látjuk, hogy mit is tesz az Európai Parlament a saját tisztviselőivel, a saját tolmácsaival. Ugyanezt teszi a parlament a tagállami népekkel. Mindig az ultraliberalizmus égisze alatt mobilitás, prekariátus, ezeket támogatjuk. Ezekkel a szavakkal dobálózunk itt a házon belül, ez szégyen. Köszönöm, a frakciók mindegyikkel felszólalt. Sofia Libero. Nagyon köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak azért a munkáért, amelyet végeznek. Eh, eh, Először is köszönjük, hogy az igen kiváló minőségű munkájukat, de van két kérdésem is. Egyrészt a szociális párbeszédről, a konzultációról azt hiszem csak megismételhetem azt, amit Bach kollega az EPP nevében elmondott, hogy valami konkrét dolognak kell már végre történnie. A mi szakbizottságunknak felelőssége, hogy ezt eh, segítsük, hogy végre valami konkrétum elinduljon a parlament nevében is. És egyáltalán szeretném, hogyha majd elmondanák, hogy eh, mi történik. Szeretnénk, ha átlátható lenne a folyamat. Mi az, amit a főigazgatóság, a szolgálat, tesz, illetve eddig tett annak érdekében, hogy megoldja a problémát. És természetesen az úgynevezett szolgáltatás nyújtási kötelezettség, amit Strasbourgban elrendeltek, az nem fenntartható. Azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban, a foglalkoztatási szakbizottságban ezzel foglalkoznunk kell. Igenis, a parlament szolgálatához kell nekünk is fordulni, magyarázatot kell kérnünk az eljárásról, és mind arról, ami mögötte van hogy miért került sor a kötelező szolgáltatás, illetve a szolgáltatás nyújtás kötelezettségére. Hiszen persze meg kell védeni, biztonságot kell nyújtani az alkalmazottaknak. A parlamentről van szó. A minimális szolgáltatások még akkor sem elfogadhatók, hogy olyan fontos szervről van szó, mint a parlament, úgyhogy én is ellene vagyok a kötelezettségnek. Szeretném tudni, hogy egyáltalán ilyen formában miért került erre sor. Mindenképpen tisztázni kell ezt. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Köszönöm szépen, elnök úr, én is. Örülök annak, hogy támogatást kap a sztrájk, hogy a tolmácsokat segítik, támogatják itt is. Ez a szakma rendkívül fontos. Meg kell védeni. Fontos, hogy a parlamenten belül ez a csoport biztonságban érezze magát, de nem csak a parlamentben, hanem minden EU-s intézményben. Ez egyfajta mérce, tükör. Ez lesz az Európai Unió tükre. Hogyha leromboljuk ezt a képet, ha a tolmácsok ellen ilyen intézkedéseket hoznak, akkor azt hiszem, hogy azzal nagyon negatív üzenetet küldünk. Biztonság a munkahelyen, egészség megtartása a munkahelyen, ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni és elhanyagolni. Emlékezzünk egy tanulmányra, amely szerint a tolmácsok a, az általuk végzett munka során, tehát a tolmácsolás során a neurológiai tevékenység szempontjából a munkájuk a strokehoz hasonló neurológiai folyamatokhoz hasonlíthatók. Úgyhogy képzeljék el, hogy, a, hogy minden irányból milyen hatás éri az idegsejteket. Mindenképpen figyelembe kell ezt is venni a munkakörülményeknél. Az Európai Unió és intézményei példát kell, hogy mutassanak a társadalomnak. Meg kell, hogy védjük munkavállalóinkat száz százalékig, különösen azokat, akik olyan munkakörben dolgoznak, amely rendkívül nehéz munkát végeznek, például a tolmácsok munkáját az Európai Parlamentben. Valóban vannak orvosi tanulmányok, amelyek azt bizonyítják, hogy súlyos kockázatokat, kockázatnak van kitéve mindaz, aki olyan körülmények között dolgozik, idegi körülmények között, mint a tolmácsok például. A főigazgató honnan kapja a saját instrukcióit, erre szeretnék választ kap, kapni. Ő milyen szabályokhoz kell, hogy tartsa magát? Mert hogyha ezekkel az Európai Unió szabályait, alapelveit sértjük, akkor ezek az utasítások, előírások honnan jönnek? tisztában kell lennünk aznak, hogy mi történik a tárgyalásokról, és meg kell értenünk, hogy ki kit utasít, honnan jönnek az instrukciók. Fel kell tenni magunknak ezeket a kérdéseket, és aktívan részt kell vállaljunk a folyamatban. Köszönöm, Kvászka asszony. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Köszönöm szépen, elnök úr, Hölgyeim és uraim, mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy sor került erre az eszmecserére. Hónapok óta érzékeltük a jelzéseket a tolmácsoktól, hogy nem elégedettek a munkafeltételekkel, és nagyon fontos, hogy most itt a szakbizottságban megvitassuk ezeket a kérdéseket az EMPL, eh, a Foglalkoztatási Szakbizottság minden tagja tisztában kell, hogy legyen azzal, ami történik. Az Európai Parlament eh, az az intézmény, amely megpróbálja megváltoztatni, jobbítani a világot, és amikor a tagállamok valami elítélendő dolgot csinálnak, akkor a parlament mindig felszólítást intéz a, a, a tagállamokhoz. Tehát nekünk példaszerűen kell viselkednünk és reagálnunk. Tehát örülök, hogy sor került erre a találkozóra, és elismerem, hogy nagyon nehéz a tolmácsok munkája, nagy erőfeszítéseket igényel, és a munka feltételeket úgy kell kialakítani, hogy erre tekintettel legyünk. Az, hogy hogyan lehet egy egyes beszédeket tolmácsolni, hát az attól is függ, hogy mi képviselők mennyire hatékonyan és jól dolgozunk. A szinkron tolmácsok munkája során itt az Európai Parlamentben nagyon sok a sajátosság. Ez egy nagyon különleges munka, ez nem csak a tolmácsokra vonatkozik, hanem a képviselőkre is valamint a különböző munkatársakra, akik az igazgatásban dolgoznak. Itt nagyon nehéz a munka ritmusa, nagyon sokszor este, késői órákban is dolgozni kell. És fel kell tenni a kérdést, eh, nem csak a tolmácsokat érinti tulajdonképpen, hogy, eh, hanem a fordítókat is, eh, hogy hogyan lehet ilyen munkaritmusban dolgozni a fordítóknak is. Sokszor nagyon kevés idő áll rendelkezésükre, akár öt nap, hogy módosító indítványokat lefordítsanak. A másik kérdés a rendelkezés állás kérdése, ezt is tisztázni kell. A szociális párbeszédet nekünk foglalkoztatási szakbizottságnak természetesen kiemelten kell kezelni, ez a munkaerőpiacon egy rendkívül fontos eszköz. Most nem tudok kitérni további részletekre, nem, nem is tudom értékelni az ügyek kapcsolatos minden részletkérdést, nem tudom, hogy tulajdonképpen milyen volt ez a párbeszéd a tolmácsok és a vezetés között, úgy tudom, hogy az elmúlt hónapokban elég sok találkozó volt, de hogy ezt miért nem lehet párbeszédnek nevezni, hát inkább találkozókra került sor és hiányolom a másik fél érveit, a másik fél véleményét, ezt is szívesen meghallgatnám, hiszen a szociális párbeszédben mindig két fél vesz részt, de ma csak az egyik fél érveit hallottuk, és persze ezt értjük, és rendben van, de sokkal jobban érezni magam, hogyha meghallgathatnánk a másik fél érveit is, hogy szembesíteni lehessen egymással a két fél érvelését. E, akkor jobban megértenénk az egész konfliktust, és e, azt, hogy milyen helyzet alakult ki. Hiszen, ahogyan mondtam, itt nem egy párt vagyunk, és e, nem is egyik fél érdekeit képviseljük. Mi a tolmácsok munkájában, munkáját nagyon fontosnak tartjuk, de nem mi foglalkoztatjuk őket. Fontos, hogy minél több pontos információt kapjunk, hogy olyan álláspontot alakítsunk ki, ami jogos és az ügy érdekét szolgálja. Nagyon köszönöm, mindenkinek szót adtam, most pedig nekem, mint ma, ma elnöklő elnöknek, nem az a feladatom, hogy lezárjam ezt a kérdést. Remélem, hogy a konklúzió majd valamiféle egyes, egyesség lesz, amely megfelel a tolmácsok kéréseinek, és amely a valódi szociális párbeszédről tesz bizonyságot. Az biztos, hogy meghallgattuk önöket, és szolidárisak vagyunk. Szolidárisak vagyunk a szó legnemesebb értelmében. Quand je dis les deux sens du mot, szolidárisak vagyunk. Először is uh, nekünk is célunk az, hogy meghallgassuk az önök elvárásait, hogy meghallgassuk azt, hogy nincs megfelelő szociális párbeszéd, és ez azt jelenti, hogy szolidárisak vagyunk önökkel. De másképpen is szolidárisak vagyunk, materiális módon, fizikai módon is szolidárisak vagyunk. Itt nem akarom negatívan, ne negatívan értsék ezt, de tolmácsként önök a mi részeink. Önök elmondták, hogy milyen munkakörülményeik vannak. A, én nem vagyok benne a szakszervezetben, de az önök munkakörülménye körülményei kihatnak a mi munkakörülményeinkre. Önök nélkül nem tudunk semmit sem tenni. Önök a mi hangunk, még akkor is, hogyha a hangunkat nem utánozzák, hanem tolmácsolják, fordítják. Szerintem nem elég, hogy meghallgatjuk önöket. Azt, hogy önöket meghallgatjuk, az csak az első lépés. Meg kell hallgatni persze az Európai Parlament vezetőségét is, kaptunk dokumentumokat is. Szerintem a koordinátori ülésen erre a kérdésre is térjünk majd ki, hallgassuk meg a vezetőséget is, ugyanis a szociális párbeszédnek a lényege, hogy kettő különböző fél szólal fel, még akkor is, hogyha mi egyik fél sem vagyunk. Azt javaslom, már hogyha egyet értenek, én minden esetre a koordinátorok ülésen ezt fogom javasolni. Tehát azt javaslom, hogy az AMP szakbizottságként, persze ez nem csak az AMP szakbizottságra hat ki, de az AMP szakbizottságnak interpellálnia kell a parlament elnökét, illetve a parlament főigazgatóját is, illetve a frakcióknak a frakció vezetőit is, ugyanis ők is ott vannak az elnökök testületében. Nem tárgyalnunk kell velük, nem ez a szerepünk, hanem el kell nekik mondanunk hivatalosan, hogy sajnáljuk, hogy ez a helyzet kialakult. Ugyanis ez a helyzet nem teszi lehetővé, hogy korrekten, jól dolgozzunk képviselőként, vagyis ez egy olyan helyzet, amely a demokrácia működését nem teszi lehetővé. Ezt szeretném kihangsúlyozni. Másrésztről el kell mondanunk nekik, hogy az Európai Parlament milyen elveken nyugszik. Edward is mondta az előbb, hogy a három intézmény aláírta a szociális pillért, mindig beszélünk minden egyes ülésen, minden egyes, szinte minden egyes jelentés során beszélünk a szociális pillérről és a szociális párbeszéd fontosságáról, a szociális egyeztetés fontosságáról. Aggódunk a rekvizíció elve miatt is, a kötelező szolgáltatás nyújtás elve miatt, ugyanis a jogi alap persze nem tudom biztosan, de itt hallhattuk az európai szabályokat, azt gondolom, hogy a jogi alap erre nem ad lehetőséget a nemzetközi munkaügyi, munkaügyi egyezmények is adnak sztrájkra jogot, tehát ez a rekvizíciós rendszer, még akkor is, hogyha az országok, a tagállamok között különböző és különböző szabályok vannak, azért mégiscsak a munkát kell védenünk. Persze, persze biztossá kell tennünk a, a munkát, és lehetőséget kell adni a sztrájkra, erre pedig eddig nem került sor. Valamint a kolléga is említette, hogy hova is vezet minket ez, a, ez az ülés, hova is vezet minket ez a helyzet. Ampl szakbizottságként nekünk az a feladatunk, hogy komolyan vegyük ezt az eljárást, komolyan vegyük a tárgyalás és egyeztetési eljárást, ugyanis mi nem az önök várakozásainak vagyunk a szóvivői, ez az önök felelőssége, az, önmunk, az önök munkája, de azt fontosnak tartjuk, hogy az egyeztetés, a szociális egyeztetés az működjön hiszen az elvek ezt kimondják, és ezeket be kell tartani itt az intézményünkön, az Európai Parlamenten belül. Ezt javaslom tehát. Kérem, hogy Meritán keresztül majd egyeztessünk a koordinátorokkal, annak érdekében, hogy lehető leghamarabb tárgyaljuk ezt a kérdést. És akkor most kiszállok az elnöki székből, ezt leszögezem. Edward mondta, hogy másfajta akciókra is lehetne esetleg szükség. Ezt most nem szakbizottsági elnökként mondom, hanem más minőségemben. Számos képviselő kész arra, hogy önöket segítse. Az önök döntése, hogy mit tesznek, ez az önök szabadsága, hogyha akarnak, akkor vegyék fel a, kép, vegyék fel a képviselőkkel is a kapcsolatot. Más dossziék is tartoznak hozzám, úgyhogy támogatom a szociális párbeszédnek a fontosságát, a minőségét. A tolmácsok helyzetét rendezni kell. Beszéltünk múlt héten Strasbourgban mások helyzetéről is, a Strasbourgban szerződéssel dolgozóknak a helyzetéről is őket is segíteni kell, hiszen őket sem korrekt feltételek mellett foglalkoztatják. Én szakszervezet is voltam egész életemben, ezt nem akarom véka alá rejteni, mások is itt a teremben voltak szakszervezetisek, úgyhogy szerintem mindegy, hogy milyen vállalkozásban, vállalatban és intézményben is dolgozunk, alkalmazkodni kell a különböző helyzetekhez, és ez is része ugyanis a vállalati munkának mindenképpen tiszteletben kell tartani a munkavállalókat, egyeztetéseket kell folytatni. Akkor tehát lezárnám ezt a kérdést. Én is állok az önök rendelkezésére, hogyha bármiben a segítségükre lehetek. Hát nem tudom megoldani a problémát, de talán egy picit tudok segíteni, talán egy picit én is tudok segíteni, hogy a harmóniát elérjük, nyugodtan keressenek. Nagyon köszönöm. Grazie. Grazie. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm a képviselőknek is. Csak egy dolgot szeretnék még mondani, nagyon rövid leszek, kérem a tolmácsokat, hogy legyenek türelmesek. Most nem fogják abba hagyni a munkát, mint ahogyan ezt ezen a héten, múlt héten is tették. Szeretnék csak válaszolni a felvetésekre. Ez a 99 van, majdnem egyetértek azzal, ami elhangzott. Ez biztos, hogy a szociális párbeszédre szükség van. Sok ülés volt, tehát azt nem lehet mondani, hogy nincs szociális párbeszéd, de az biztos, hogy az ügyvédeink, a jogi képviselőink szerint egy szociális párbeszéd azt jelenti, hogy mind a kettő fél fel tud szólalni, és lesz kihatása az eredményre. Ez ilyen kell, hogy legyen a szociális párbeszéd. Nagyon sok ülés, nagyon sok egyeztetés volt, de a tolmácsok nem volt lehetőségük arra, hogy a hangjukat hallassák, és semmilyen fontos kérésüket nem teljesítették. Tehát a szociális párbeszéd nem azt jelenti, hogy fizikailag jelen vagyunk az egyeztetés termében, hanem az, hogy meg is hallgatnak minket. Ami pedig a rekvizíciókat, a kötelező szolgáltatás nyújtást illeti, persze kettő dolog között kell egyensúly, egyensúlyt találni, a sztrájkjog, illetve az intézményi működés között. De az intézményi működés Mm, garantálná a minimális szolgáltatás nyújtás is, és így a sztrájk jogot tudnánk gyakorolni. Múlt héten, illetve ezen a héten is azt látjuk, hogy a sztrájk jog nincs garantálva. Mindig csak a tolmácsok joga, jogától, a sztrájk jogtól egyre távolabb és távolabb kerülünk. Hallhattuk, hogy a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet szövegeinek sem felel meg ez a gyakorlat. Nagyobb átláthatóságra van szükség, ez is elhangzott. Nekünk nincs hozzáférésünk olyan alapvető adatokhoz, amelyek minket érintenek. A vezetőség itt most nincs jelen, nem szólal fel, de a vezetőségnek nagyon könnyebb hozzá, sokkal könnyebb hozzáférése van a dokumentumokhoz. A képviselők is kaptak egy prezentációt, amely felveti, amely felvázolja, de egyáltalán nem valóságos és megfelelő módon a tolmácsok helyzetét. A vezetőségnek volt lehetősége, hogy már sokszor felszólaljon. Igaz, hogy a mi tevékenységünk, munkánk az igen különleges. A munka mm, időnek, a munkaidő ki is hat a tolmácsolás minőségére, jobban, mint mondjuk más munkák esetében. Ami pedig a következő tolmá- tárgyalásokat illeti, Ugye az alapvető eljárás azt határozna meg, hogy a tolmácsok legyenek jelen az egyeztetéseken, viszont november óta a tolmácsokat kizárják a tárgyalásokból. A személyzeti mm, bizottság jelen van, de maguk a tolmácsok nincsenek ott, nem ülnek ott a tárgyalóasztalnál. Szeretnénk visszatérni a tárgyalóasztalhoz, és szeretnénk politikai mediációt, politikai közbenjárást kérni, ugyanis nem sikerül az álláspontokat közelíteni egymáshoz. A vezetőség elképesztően rugalmatlan. Mm, hogyha mi rosszabbul dolgozunk, akkor önök is rosszabbul fognak dolgozni, és az, akik önöket hallgatják, azok sem fogják önöket megérteni, hogyha mi nem jól dolgozunk hogyha valamit rosszul tolmácsolunk, akkor az európaiak nem fogják érteni önök, nem fogják érteni önöket. Közelebb kell hozni pedig közelebb kell hozni egymáshoz az állampolgárokat és az intézményeket, a képviselőket. Ez, ebben mindannyian egyetértünk. Köszönjük a szolidaritást, a fizikai szolidaritást is, és ebben semmiféle rossz nincs, mindenféle szolidaritást szívesen fogadnak a tolmácsok. Köszönjük, hogy felveszik a kapcsolatot közvetlenül az elnökkel, a főtitkárral, illetve a frakciókkal is. Hogyha van politikai akarat, akkor meg lehet oldani a kérdést. A vezetőség már mindent megkapott, amit csak akart. Spórolás, hatékonyabb forrásfelhasználás, nagyobb rugalmasság. Már lefedjük az Európai Parlament új szükségleteit, nem akarunk többet, a legjobb az ellensége a rossznak, ahogyan ezt szokták mondani ö, olaszul. Az a célunk, hogy a büszkeségünk, a tolmácsolás ö, tovább fennmaradhasson ugyanolyan minőségben, mint eddig. Köszönöm. Je termine cette session, donc. Köszönöm, és akkor én is lezárnám. Lezárnám tehát. Köszönöm a tolmácsoknak, akik dolgoznak, köszönöm azoknak is, akik eljöttek, és még egy utolsó dolgot mondanék. Nem olyan régen több frakció szervezett egy közös rendezvényt egy filozófussal, Alexander Kozsev és volt, van egy mondata, amelyet nagyon szeretek, ez az európai tárgyaló, aki már sajnos elhúnyt, azt, mondó, azt mondta, és ezt nagyon fontosnak tartom, azt mondta, hogy a tárgyalás az a, talál, a vágyak találkozása. Tehát reméljük, hogy ezek a vágyak fognak találkozni. Köszönöm.